Kedves kollégák, jó napot kívánok! Üdvözlöm a, az együttes munkacsoport ülésünkön az ECON képviselőit is. Ugye a ö, délutáni témánk az euróvezet stabilitásának megerősítése. Az ECON és a budget szakbizottságok együtt elmúlt két évben sokat dolgoztak, különösen Permas Perez kolléganőnk vezetése alatt. És természetesen közös szándéka volt a két bizottságnak, hogy egy, folytassuk a stabilizációját a jelenlegi közös valutánknak. És a, ezzel kapcsolatban született rend jelentést is elfogadtuk még tavaly májusban. Egy hosszú listánk van a rendkívül kvalifikált hozzászólókról, és először is kezdjük a két jelentéstevővel, ők fogják ismertetni a témát, egyenként majd pedig Bervas Bereznek adom át a szót, majd pedig Roberto Galtierinek, az Ekon Bizottság elnökének. Köszönöm. Uh, workshop uh Köszönöm szépen a szót. Nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy megtarthatjuk ezt a workshopot, amelyet az ECON és a Budget szakbizottságok közösen hoztak létre. Nagyon hatékonyan dolgoztunk ezen az ügyön, tehát az eurózóna megerősítésén és bővítésén, közös jelentést is írtunk, és a jelentésen kívül a bizottság is nyilatkozott már ebben az ügyben, bemutatott már anyagokat, és a jövőben is elő fog majd állni anyagokkal, ami valóban az bizonyítja, hogy a költségvetési és a közgazdasági aspektusok illetve az EMU dimenzió mennyire összefonódnak egymással. És ezért ezeket a témákat közösen egymással összhangban kell majd kezelnünk annak érdekében, hogy megfelelő választ tudjunk adni az EMU területén felmerült kihívásokra, illetve általában véve reflektálni tudjunk a költségvetésünkkel kapcsolatos kérdésekre. Úgyhogy nagyon jó időben <clears throat> megtartott fontos workshopról van szó. Nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek, hogy elvállalták a jelenlétet. Egy sor kulcsfontosságú témát fog, témáról fognak majd beszélni, amely remélhetőleg segít majd abban, hogy egy átfogó képet alakítsunk ki a témáról, illetve kiderítsük, hogy a különböző jelenleg aktuális jogalkotási kérdéseket hogy kezeljük koherens módon, és hogy tudunk, hogy tudjunk előrelépést elérni magunk ö, keretei között. Az EMU kiteljesítése felé való, felé tett lépést fogja majd jelenteni ez, illetve az EMU kapacitásának megerősítését, kicsit szélesebb keretbe helyezését, erről lesz tehát szó a mai workshopon. És most át is adom a szót Perváns Bereznek. Euh, Köszönöm szépen, tisztelt társelnök! Két és fél perc bevezetni ezt a témát, enyhén szólva kevés. Vagy ha nem kevés, akkor túl sok. Csak néhány szót azért mégis mondanék, hogy emlékeztessek arra, hogy mi az eddig elfogadott álláspont, amit eh, akkor fogadtunk el, amikor alkalmunk volt a Bőke Beresz jelentésen keresztül, hogy véleményt mondjunk. Három bekezdést olvasnék fel. Az elsőben elmondjuk, hogy a fiskális kapacitás az esm be is részt vesz, illetve további pénzügyi kapacitásokat kell adni az vezetnek. Tehát felvetjük az ISM-nek a kereteit az euróvezetre vonatkozóan. Ezt követően elmondjuk, hogy a saját feladatait támogatni fogja, és megfelelő hitelezési és hitelfelvételei kapacitásokkal kell eljárni, hogy az aszimmetrikus és az aszimmetrikus sokokat is el tudja viselni. Tehát ebben a lehetséges fejlődési folyamatban vagyunk, tehát beszél a jelenlegi funkciókról és arról, amit az ISM adhat, a különböző területeknek, amiket tudjuk, hogy hiányoznak egy gazdaság és monetárius, stabil gazdasági monetáris úrdatban. Továbbá azt mondjuk, hogy az ISM IMF-en keresztüli stabilizáció hozzá kell, hogy járjon az automatikus sok felvevő képességhez. Hát ezek azok az elemek, amiket meghatároztunk. Ennek alapján a bizottság álláspontja jelenleg annyi, hogy integrálni kell az ISM-nek ezt az átalakítását a közösségi keretbe a 352-es cikk alapján, de azt is tudjuk, hogy jelenleg az Európai Parlament nincs igazán játszóhelyzetben, nem osztottak neki lapot, mert a technikai tárgyalásokon még nem vesz részt, és addig, amíg a parlament majd megkapja ezt a szöveget, és akkor majd egyetértési joga lesz. Az egyetérthet, vagy nem érthet egyet vele. Ezért gondolom, hogy nagyon időszerű ez a munkacsoportülés, azért is, hogy valamennyit előre tudjunk lépni néhány konkrét javaslattal kapcsolatban. A lényeget tekintve mit várhatunk ennek a stabilitási mechanizmusnak az átalakításától? Úgy gondolom, hogy túl azon, ami szerepel az Európai Parlament álláspontjában, és megkérdezve esetleg másokat is ebben a szellemben ellenőriznünk kell velük együtt, hogy a megfelelő, hogy az integráció a jó képlet, és hogy ez az európai stabilitási mechanizmus átalakítás nem szabad, hogy kiüresedjen, a bizottságnak a kompetenciája pedig a költségvetési felügyelet területén kell, hogy megvalósuljon. És az ISM, hogyha IMF-é e alakul, nem szabad, hogy egy olyan szervé váljon, amelyik ugyanakkor a négyes cikk értelmi konzultációkat korlátozza a harmadik pont, amit eh, szeretnék emlékeztetni, hogy természetesen számunkra ez az átalakulás, és ez politikai eleme már a vitának, hogy nem szabad, hogy automatikus átstruktúrálását jelentse az adósságoknak, mert ezzel szerintem ahelyett, hogy megoldanánk egy problémát, csak újabbakat hoznánk létre. Természetesen ehhez még szükséges a kormányzás, az irányítás átalakítása is, erre sajnos nincs időm, hogy ezt kifejtsem, esetleg önök is felvizsgálhatják, hogy milyen feladatok adódnak akkor, hogyha az ISM-ből IFM lesz, és hol lesz akkor a parlament szerepe, illetve még említeném, hogy az új funkciók között ott van az a gondolat is, hogy ez az új alap, ez szolgálhatna biztonsági hálóként az unió illetve a bankunió második pillérének, és egy újabb backstop lehetne a harmadik pillérnek, a betétgaranciának, ami számunkra természetesen nagyon fontos lesz, és meg kell, hogy vitassuk. Elnök, köszönöm szépen. Bőge úr következik. Köszönöm szépen, nem szükséges megismételnem Beresz kollégám által mondottakat. Néhány kiegészítő megjegyzést tennék jó egy évvel ezelőtt a plenáris ülésen egy elég vitás jelentést tárgyaltunk a fiskális kapacitásról, nagyon sok munka és meghallgatás áll mögötte, és azóta ugye megjelent Macron úr, úr javaslata a proaktív politikai menedzsmentről, tehát meg kell néznünk, hogy a körülöttünk levő világ hogy néz ki, és a polgárok is követelik tőlünk, hogy olyan javaslatokat tárgyaljunk és hozzunk, amelyek a szociális és gazdasági biztonságot megerősítik ebbe a nagyon instabil világban. Tehát stabilizálásra van szükség a gazdaság és monetáris unión belül. Aztán a bizottság Nikolász csomagját, Mikulás csomagját is megkaptuk. Ebben is vannak érdekes megfogalmazások, hiszen a, az új német koalíció is megnyilatkozott. E, e, vannak benne dolgok, amelyek érdekesek, tehát pénzügyi stabilitás, financiális konvergencia, strukturális alapok, az európai stabilitási mechanizmus pedig parlamenti irányítású alappal szeretnék kiegészíteni, úgy, hogy a nemzeti parlamentek jogai ne legyenek közbe érintve. Hát ez tényleg fontos gondolat. Aztán a pénzügyminiszterektől is érkeztek üzenetek, ott egy kicsit visszafogottabbak, vannak fenntartásaik, és mindezek között kell majd egyensúlyoznunk az, el, az elkövetkezendő év folyamán kell a stabilitást és a biztonságot így kezelni majd, és ugye a többéves pénzügyi keret is megtárgyalandó. Az a fontos, hogy ne tegyünk, ne ejtsünk hibát, hogy ne játsszuk ki a kohéziót a a gazdasági fejlődés ellen, vagy a, vagy a migráció kérdését, a vidék fejlesztése ellen. Egy olyan politikai csomagra van szükség, négy-öt pontból álló csomagra, amely, a, amely választ ad a biztonság, biztonság és a fenntartható stabilizáció igényére, és itt a stabilizáció alatt értem az eurót, a gazdaság stabilizálását, és mégpedig úgy, hogy senkit ne hagyjunk ki, egy országot sem zárjunk ki ebből. Én nagyon jól is emlékszem arra, hogy ezek a kérdések voltak mindig is a legnehezebbek, de most, most is ez lesz a legnehezebb, de az biztos, hogy a parlamenti kontroll nagyon fontos lesz. Úgyhogy 60 millió euróról van szó, amely a amelynek az elköltéséről dönteni kell, és az nem lehet, hogy a parlamentet kihagyjuk az ilyen fajsúlyú dolgok eldöntéséből, és ezért nagyon fontos, és a szakértők is ahhoz fognak hozzásegíteni, hogy megfelelő struktúrán teremtsünk, hogy a jogi kereteken belül adjunk, és talán majd a 122-es cikk alapján meg is tudjuk mindezt teremteni. Nagyon remélem, hogy a mai workshop ezekre a kérdésekre legalábbis bizonyos iránymutatást fog majd adni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen mindkét társ előadónak a bevezetőt, nagyon fontos megjegyzéseket tettek többek között az utolsót, tehát azt, hogy egy hatékony EMU eszközt egy túl kis költségvetésen belül nem lehet megfelelőképpen szétosztani, úgyhogy ez túl nagy kihívás lenne. Tanult szakértőink majd segítenek ennek a problémának a kezelésében és a kérdések, felvetett kérdések megválaszolásában, úgyhogy először Klaus Wreglingnek adnám meg a szót, aki az ESM ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Mint ahogy tudják, mindig boldogan jövök az Európai Parlamentbe azért, hogy ezt eszmét cseréljünk. A mai téma, tehát az Európai Monetáris Unió kímély elmélyítésének költségvetési aspektusai fontos, és sokszor sok tagállam szempontjából ellentmondásos ez a kérdés. Én egyébként gyakran jövök ide, még akkor is, hogyha az e- ESM és a parlament között formálisan nincsenek kapcsolatok. Mi vagyunk, ugye az, e, mi az európai euró, eurozóna országok felé vagyunk elszámoltathatók, de önök is segítik a munkánknak az elvégzését, biztosítják azt, hogy ne legyen a demokrácia sehol ne, ne sérüljön. 19 kormányzom és 19 pénzügyminiszterek, 19 pénzügyminiszter, aki aki a ö, mi kormányzó tanácsunkat alkotja, ők a saját nemzeti kormányok felé is elszámoltathatók. Minden esetre nagyon fontos a mai téma, tehát az, hogy az eurozónát robusztusabbá és ellenállhat, ellenállóbbá tegyük. Az Európai Bizottság decemberi csomagja nagyon jó alkalmat ad arra, hogy a monetáris unió elmélyítésén elgondolkodjunk. Fontos, hogy némi, hogy a gyenge pontokat felszámoljuk, és hogy kicsit kiépítsük, kibővítsük. Két olyan téma van, amelyek kapcsolatban már van konszenzus, a bankunió kiteljesítése, illetve az európai stabilitási mechanizmus fejlesztése. Tusk úr ezeket emelte ki a decemberi csúcs után. A költségvetési eszközök is részét képezik a vitának, és nem lehet ezeket elszigetelve kezelni, tehát a bankunió és az új fiskális eszközök használata ugyanazokat a gazdasági célokat szolgálják, azt, hogy a gazdasági kockázat megosztást az unió, nagy unió keretében javítsuk. A minél több kockázatot tudunk a piacon keresztül és a magánszektoron keresztül szétterjeszteni, annál kevesebb fiskális eszközre van szükség. Aztán a csomag azért is fontos, fontos, mert a fiskális eszközökkel kapcsolatos vélemények még mindig nagyon különböznek, és elég sok időbe fog kerülni, míg egyetértésre jutunk. Úgyhogy minél, mielőtt a költségvetési aspektusokra rátérnék, először tehát a monetáris unió kim elmélyítésének a, azokat a részeit említeném, ahol egyetértés van. Tehát az első két pillér, az SSM és az SRF, tehát az egységes felügyeleti rendszer és az egységes szanálási alap. Ugye a bankunió, illetve a szanálási alap meg még szüksége van egy védőhálóra, és ezen kívül szükség van a közös betétbiztosításra is, amely az integrációt és a bizalmat fogja majd növelni, és a következő válságokban is hasznos lesz, de tudom, hogy egy csomó ö, különböző hagyományi okok miatt ö, nem, ö, nem túl nagy még az egyetértés ezeken a területeken. Hát ezt majd a elkövetkezendőkben tudjuk tovább tárgyalni. A saját intézményemmel kapcsolatban, amikor az Eurogroup vitáit nézem, akkor azt látom, hogy eléggé széles a támogatása mögött, hogy az ESM-et egy teljesebb, kiteljesedettebb válságmegoldó mechanizmussá alakítsuk. Nem az a lényeg, hogy hatalmasabb legyen, hanem a bankunióval egyet, együttműködésben kevéssé sérülékeny és sebezhetővé teszi majd a monetáris uniót, és akkor sokkal könnyebben tudjuk majd megoldani saját problémáinkat. Az szanálási mechanizmussal kapcsolatos védőháló szerepen kívül még jövőbeni pénzügyi támogatási programokat is tudunk támogatni, a bizottsággal együtt új programok kialakítását és ellenőrzését, menedzselését tudjuk majd vége, végezni, természetesen teljes tisztelet teljes mértékben tiszteletben tartva a bizottság kompetenciáit és kiküszöbölve a, az átfedéseket. Azon kívül az ESM jövőbeni államadóság átstruktúrálás, átcsoportosítási témákban is részt vehet majd közvetítőként, és egy új fiskális eszköz is lesz majd a keretünkön belül, ami a makrogazdasági stabilizáció és a befektetési védelem célját szolgálja. És itt jönnek be a költségvetési aspektusok. Én Szeretném először a gazdasági kockázatmegosztást részletezni egy kicsit jobban. Ez az zónán belül alul fejlett. Például, ha összehasonlítjuk az USA-val, de például a franciaországi vagy németországi helyzetekhez képest sem elég fejlett. Hogyha az Egyesült Államokban egy államot egy sok egy államban egy sok megjelenik, akkor ö, sokkal ö, könnyebben elterjed, mint, mint, az, mint az európai területen, tehát Európa számára súlyosabb problémákat jelent, és a gazdasági kockázatmegosztás azt segíthetné, hogy megelőzhetjük azt, hogy egy konkrét ország nagyon súlyos gazdasági válságba jusson. Tehát, hogyha az eurózónában jobban megosztjuk a kockázatokat, akkor az e- egységként összességében kevésbé sebezhetővé tesz majd minket. Franciaországban, Németországban és az USA-ban is a magánszektor sokkal aktívabban részt vesz a kockázatok megosztásában, bankok és egyéb intézményeken keresztül, de az európai piac még mindig széttöredezett a nemzetállami határok mentén, ezért a bankuniót bankunió kiépítését napirendünk tetején kell tartanunk, és a tőkeunió, tőkepiaci unió is ugyanezt fogja majd elősegíteni. A fiskális eszközök is segítik a kockázatmegosztást, bár ők rájuk egy jól működő piacon kevésbé van szükség. Nagyon sok olyan eszköz van, amelyet én nem tartok szükségesnek egy jól működő monetáris unió számára, Véleményem szerint nincs szükség egy teljes fiskális unióra, és arra sincs szükség, hogy az eurózóna országai között legyenek nagy további transzferek a szegény országok már is akár a gazdaságuk GDP-jének 4%-át is elérő összegeket kapnak néha az Európai Uniós költségvetésből, és a Juncker terven belül is vannak jelentős olyan alapok, amelyek az Európai Unión belül fejlesztik a beruházásokat. Aztán egy arra sincs szükség, hogy egy nagy sok elhárító rendszert, egy további rendszert alakítsunk ki, hiszen a jelenlegi fiskális jogszabályok már is lehetővé teszik egy különösen súlyos gazdasági sok elhárítását, illetve kezelését. Ezeket a manővereket nagyon nagy sikerrel vettük igénybe 2009-ben és 10-ben. És természetesen, hogyha egy nagyon nagy sokról van szó, akkor az Európai Központi Bank is közbeléphet és segíthet a probléma megoldásában. Hiányosságokat én ott látok a fiskális eszközök terén, amikor arról van szó, hogy nem egy egész régiót ér, érint a sok, hanem csak egy vagy két országot. Ez az úgynevezett aszimmetrikus sok. És mondjuk, hogyha itt általában a remélhetőleg hipotetikus helyzetet szokták emlégetni, hogyha Írországot ér egy ilyen sok a Brexit miatt, és ugye akkor például az LKB nem tudna segíteni, és itt kellene, hogy legyen egy fiskális eszköz, amely a makrogazdasági stabilizációt segíti. Ez kellene, hogy legyen az első számú prioritásunk. Tehát egy olyan fontos fiskális csatorna lenne ez, amelyen keresztül a gazdasági kockázatokat meg tudjuk osztani. Ez a, az, az adósság közössé tételével és állandó transferek megvalósításával lenne megoldható, és az USA példáján látjuk, hogy ez segít, ez, ez, ez valóban meg is valósítható, tehát nem egy évenkénti büdzséről lenne szó, hanem egy olyan olyan alapról, amely 5-6 éves gazdasági ciklusonként kerülne visszafizetésre. Aztán rövidtávú hiteleket is tudna adni egy ilyen eszköz, kicsit kevésbé kemény feltételek mellett, mint a szokásos programok, és ezen kívül célhoz kötött stabilizáló jellegű beruházásokat is lehetne ebből finanszírozni. Aztán különböző fiskális reformok is felmerülnek, például a közjavakra vonatkozó, illetve a különböző védelmi és klímaváltozásra vonatkozó eszközök. Ezek nem a monetáris unió elmélyítésére szolgálnának, hanem hatékonyságot növelnék meg, és a következő több éves pénzügyi keret tárgyalásakor önök talán ezeket is megnéznék a fiskális szabályok megreformálása is jó lenne, hiszen kezdetben ezek könnyen érthetőek voltak, de aztán, ahogy az idő telt, egyre nehezebben érthetők még szakértők számára is. Ezen kívül jó lenne, hogyha lenne egy eurozónás, eurozóna pénzügyminiszter, aki az eurozóna költségvetését és, és egy eurozóna költségvetésre is, illetve arra, hogy némi koordináció is lépjen föl ezen a területen. Remélem, illetve biztos vagyok benne, hogy megfelelő lépéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy robusztusabb legyen az eurozóna, és ki tudjuk védeni azt a következő sokkot majd, amely úgyis elő fog előbb-utóbb fordulni. Számomra a ha ezt meg tudjuk tenni, akkor elsősorban a kockázat megosztásának javításával tudjuk ezt megtenni, piacokon keresztül, illetve további kiegészítő eszközök segítségével. Köszönöm szépen. Remarks, uh, uh I will later ask you what you mean with predictable, but that's uh, a detail. Uh, uh, now we move to the next. Nézzük akkor a következő hozzászólónkat. Ányes Bénászi kérét. Köszönöm szépen, elnök úr! Gondolom, hogy azért hívtak meg, mert én is része voltam annak a francia-német 14 fő tömörítő szakértői csoportnak, amely az eurózónával foglalkozott. Elég kevés időm van, úgyhogy rá is térnék a két legfontosabb témára, amit meg kell vizsgálni, Mielőtt még egy csomagban kezelnénk ezt az egész kérdést, ebből az első a közjavak kérdése, a második pedig a fiskális stabilizáció kérdése. Nézzük először a közjavakat. I don't know. Uh, let's start with public goods. Nézzük meg, hogy mi itt a probléma. Először is mindig azt a kérdést fogom föltenni, hogy mi a probléma, és utána megnézzük, hogy milyen eszközökkel lehet javítani. Hagyományosan az Európai Unióban, európai szinten állítjuk elő a közjavakat, méghozzá Európai Uniós költségvetésből. A kérdés az, hogy miért kellene inkább az eurozónát bevonni, mint az Európai Uniót. Lehet, hogy az eurozónás országoknak mások a preferenciái. Aztán itt vannak a politikai és politikai-gazdasági kérdések. Nyilván 19-en könnyebb megegyezni, mint 27-en. A stabilizációról később fogok beszélni, ugyanis vannak olyan országok, amelyek stabilabbak, mások kevésbé stabilak, és a stabilizációs sémákra való befektetés nyilván más módon érinti a különböző tagállamokat. Vannak olyan eurozónás közjavak, például a finanszírozás stabilitása, a fiskális backing, illetve a konvergencia. A konvergencia tulajdonképpen köz, a közjavak közé sorolható, mert mert a mi szempontunkból ez is a közjavak között foglal helyet. A, finansz, a financiális stabilitás, vagy pénzügyi stabilitás rendkívül fontos, így a gazdasági konvergencia létrehozásának szempontjából. Ez is olyan elem, amely további pénzügyi stabilitáshoz vezet. Nézzük, hogy mi a javaslatunk. Ez a 7x7-es javaslat, ez az SRF és az EDIS fiskális backingjét jelenti tulajdonképpen, és el kell indítanunk az egyéb közjavak finanszírozására vonatkozó vitát is. Mi úgy véljük, hogy a stabilitás, illetve a fiskális felelősségvállalás szempontjából ez a legfontosabb. És most nézzük a fiskális stabilizációt. Először itt is nézzük, hogy mi a probléma. Itt az aszimmetrikus sokkok jelentik a legnagyobb problémát, méghozzá két szinten. Természetesen itt van a nemzeti fiskális stabilizáció, az SGP keretein belül, illetve azok a válsághitelek, amelyeket különböző válságban lévő országok kaptak. Bizonyos esetekben az SGP tulajdonképpen jó megoldás lehet, más esetben viszont, amikor likviditási válság alakul ki, illetve a tagállamoknak, az érintett tagállamnak nincsen az ESM szintjén programja, akkor ezek nehezen megoldható problémák. Aztán itt vannak a szimmetrikus sokkok, ebből sokkal több van, mint az aszimmetrikus sokkokból, és itt nincsen meg a megfelelő fiskális koordináció. Egyelőre az erre vonatkozó próbálkozások nem hoztak eredményt. Amit megfigyeltünk tulajdonképpen 2011-ben, 12-ben és 13-ban, azok a prociklikus politikák, és egyetlen tagállamnak sem sikerült sikeres kontraciklikus politikát megvalósítania. A probléma valószínűleg a jövőben még akutabbá válik, különösen az adósságok területén. Nagyon sok olyan ország van, ahol a GDP-hez viszonyított adósság aránya elég magas, és ezek az országok ugye attól tartanak, hogy egyszerűen kiszorulnak a piacról, és viszont képtelenek a prociklikus politikák megvalósítására. Nézzük most a bizottság javaslatát. Itt ugye a fiskális kapacitásról szóló javaslatról van szó. Egyfajta keveréket kell a transferek és a hitelek között megvalósítani, az automatikus kiváltókat, illetve a hitelezési kapacitást kell megvitatni. Valószínűleg egy biztosítási mechanizmusra is szükség lesz, illetve a fiskális szabályok felülvizsgálatára 2025-ig. Kell egy biztonsági hitel az ESM-en belül, illetve a fiskális kapacitás kapcsán egy esős nap alapot kell létrehozni, amely a GDP 0,1%-át képviselni. A kondicionalitás, tehát a feltételhez kötöttséget is alkalmazni kell. Ugye itt a pénznek elköltéséről és nem megtakarításáról van szó. És az utolsó téma a nem létező hitelezési kapacitás szintén problémát okoz. Elég jelentős válságról van szó, amely minden eurozónás országot érint, de még mindig megvan a stabilitási és növekedési paktumban a kilépési záradék, az escape clause. Aztán itt van az SGP reformja, és pénzek elköltésére vonatkozó szabály, ezt egyszerűvé kell tenni minden egyes nemzeti parlament számára, átláthatóvá kell tenni, és jobban monitorozhatóvá kell tenni Európai Uniós szinten, valamint a kontraciklikus politikákat is meg kell figyelnünk ebben a tekintetben. És akkor most nézzük a fiskális felelősségvállalás kérdését. Megint nézzük, mi a probléma. Jelenleg a no bailout szabályt kellene hitelessé tenni, ugyanakkor ezáltal a Dovil szindróma léphet fel, amely a kötvények válságához vezethet, vagy legalábbis egy kötvényválság kockázatát jelenteni. A Land of Last Resort, az LLR, az eurózóna szintjén, amennyiben nem létezik, akkor a nemzeti kereskedelmi bankok lesznek a pufferzónák, az elnyelési zónák. Tehát a nemzeti kereskedelmi bankok de facto ilyen pufferként, elnyelőként fognak majd fellépni ebben a folyamatban. és hogyha a bankoknál likviditási probléma vagy hiány alakul ki, akkor a redomination kockázatokkal is számolni kell. A likviditások ellenértékeként a központi banknál csökkennek az összegek, ugyanakkor viszont a kifizetések oldalán a hitelesekkel kapcsolatban, a hitelezőkkel kapcsolatban jelennek majd meg a problémák. És ez oda vezethet akár, hogy kényszerűen ki kell lépniük az eurozónából. Ezek a kockázatok megint közvetlenül kapcsolódnak a redomination kockázatokhoz. Ebben a kontextusban nagyon fontos a kockázatok csökkentése és az SBBS. Tulajdonképpen mi azt javasoljuk, hogy a kockázatokat le kell választani a redomination típusú kockázatoktól, és akkor a és akkor megfelelő likviditáshoz juthatnak a bankok a központi bankoktól. Az, az európai hitelbiztosítási rendszernek működnie kell és ebben a kontextusban még hogyha végső megoldásként megjelenik is az, hogy az államadóságokat át kell alakítani, az Európai Központi Bank vállalni tudja a fennmaradó kockázatokat, a redomination kockázatokat. Tehát, hogyha a hitel restruktúrálása az eurózónán belül végső megoldásként jelenik meg, és nincsenek automatikus kiváltók, akkor gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy ezek nem egyik napról a másikra bekövetkezendő események, ugyanakkor ezek ellenállóbbá tudják tenni az eurozónát, ugyanis ezek lehetővé teszik a központi bank számára, hogy megfeleljen annak a szerepének, hogy az Európai Uniót, illetve az eurozónát, az eurozónát egységes egységként tudja kezelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Federico Fabrini professzor következik a Dublini Egyetemről. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt leszek az Európai Állampolgárok Parlamentjében, és alkotmányos szempontból néhány észrevételt tennék. A jogi aspektusait szeretném vizsgálni a kérdésnek, illetve egy új költségvetési eszköznek, hogyan néznek ki. Én jogász professzor vagyok, tehát amit elmondott a, előbb a kolléganő, az a pénzügyi kérdésekkel foglalkozik, én viszont megpróbálok betekintést adni mindennek a jogi oldalába Először is szeretném három pontra bontani az előadásomat. Először is felvázolnám, hogy mi az alkotmányos alapja a fiskális kapacitás kifejlesztésének az unión belül, illetve elmagyaráznám, hogy az én véleményem szerint milyen alkotmányos kihívásokat jelent ez, mi az, amivel szembe kell nézni, hogyha ebbe az irányba kívánunk elmozdulni, és végezetül pedig azzal fogok beszélni, ami alkotmányos lehetőségként szoktam megnevezni fiskális kapacitás javítása tekintetében. Tehát az első pontot illetően, a lehetséges jogalapot illetően, ahogy ezt már leírtam saját munkáiban, azt hiszem, hogy van egy nagyon erős jogi alap az Euró övezetben, ezt tudjuk, a 311-es cikke az EUMS-nek, és az Unió maga is eh, kimondja, hogy eh, a saját politikáját meg akarja valósítani, anélkül, hogy a költségvetési jövedelmeket ez eh, sértené. És ez együtt olvasva a 130-as cikkel tulajdonképpen egy nagyon erős alapot ad a saját források kialakításának. Ez azt jelenti, hogy ha az euró vezeti költségvetéséről beszélünk, akkor vannak egyéb rendelkezése is a szerződésnek, ami tulajdonképpen alapot adhat az új költségvetési eszköz kifejletéséhez. Az Európai Unió azt mondja ki, hogy az Unió egy gazdasági és pénzügyi monetáris uniót hoz létre, tehát pénzügyi és gazdasági unióról van szó. Természetesen azt is tudjuk, hogy Lisszabon óta a ö, 336-os cikket is tartalmazzák a szerződések, ami az euróövezetet jelenti, illetve az euróövezet intézményesítésének a lehetőségét teremti meg. Továbbá mint jogász azt is szeretném elmondani, hogy ha a struktúráját és a szellemét nézzük a szerződéseknek, akkor azt látjuk, hogy az e, alapító atyáknak is volt egy ilyen törekvésük, és visszatérhetünk arra a kérdésre, hogy az, a demokrácia alapelve és a federalizmus szubszidiaritás alap elemei is benne vannak az Európai Unió 5-ös és 10-es cikkében, ami az új lehetőséget hoznak létre. Tehát az alkotmányossági szabályok ma beletartozik az adóztatás is, mert adóztatás nélkül nincs képes, képviselet, és fordítva. Tehát ez egy federatív megoszlását hozza létre a kompetenciáknak, és azért fontos, hogy a tagállamok a fiskál, az adószedési kapacitásokat fenntartsák. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez lehetséges a fiskális lehetőség az unión belül, hanem jogilag tulajdonképpen szükséges is. Ezzel együtt egy új fiskális kapacitás vagy gazdasági stabilizáció, különböző ö, alkotmányos kihívásokat is jelent. Tehát nem csak arról van szó, hogy foglalkozunk ezzel és aggasztrak dolgok, hanem itt nagyon komoly kérdések vannak, aminek meg kell, hogy határozzák, hogy hogyan oldjuk meg ezeket. Három alapvető kihívás van, a ö, képviseleti ö, kihívás és így tovább. Tehát ezek szükségesek. Engedjék meg, hogy röviden artikuláljam az álláspontomat. Az aszimetria kihívását illetően azzal szeretnék foglalkozni, hogy valamennyien tudják, hogy az unió tagállamai aszimmetrikusak, gazdasági erő, méret e, és az üzleti ciklusokban elfoglalt helyük e, szerint is. Tehát e, ezért így folynak a tárgyalások az Unióban, mert ez nagyon jól tudjuk, hogy kik akik nettó befizetők, ki akik nettó kedvezményezettek, nem kell ezt itt elmagyaráznom, hogy ez mennyire diszfunkcionális, és mennyire diszfunkcionálisá vált az elmúlt időszakban. Tehát véleményem szerint alapvetően fontos, hogy ehhez a kapacitásnak a kidolgozásról el kell mozdulni a, a helyzetről, ami az aszimetriát tartja fenn, sőt erősíti. És el kell mozdulni egy másik rendszer irányában, ahol a fiskális képesség valódi saját forrásokra épül. Tehát az övezet létezéséből kell, hogy szülessenek a saját források. Mert ha nem, akkor átcsoportosítások vannak, és adott esetben bizonyos dinamikák változásának is ki lehet téve maga a fiskális képesség vagy kapacitás. Ezért jobban aggódom azzal, hogy esetleg hogyha csak közösségi alapokra helyezzük az ESM-et, e, ez a probléma. Tehát az aszimetria kérdésével kell foglalkozni, valódi saját forrásokra kell szertenni, és erre építeni az euróvezet saját forrásait. Ez egy igazi kihívás, ez nem nyerte még el az egyenhangú álláspontot, ugye a tanácsban egyhangú döntés szükséges ehhez, mert minden országnak vító joga van, ahogyha ilyen tevékenységről van szó. Ez megint csak a ez azt jelenti, hogy egy ilyen ö, egyhangú döntéshozatala nagyon nehéz egy ilyen döntést meghozni. Mit lehet akkor tenni? Vannak persze eszközök a jellegi szerződések értelmében, esetleg lehet alkalmazni a fokozott együttműködést, az azt jelenti, hogy egyes tagállamok kezdeményezhetik az előrehaladást, de ez azért nem a legoptimálisabb, mert az adózási ügyek sok esetben nem hozzák meg a, kedve, a kívánatos eredményeket. Tehát jogi szempontból vizsgálom én a kérdéseket, hogy a döntés, az egyhangú döntés kérdésével is foglalkozni kell. Tehát ezzel ismételten szembe kell majd néznünk. És végül, de nem utolsó sorban, mert még hogyha a kihívások leküzdés irányába mozdulunk is el, továbbra is van egy kihívás, amit a képviseleti kihívásnak nevezek. Ha nincs, nincs adóztatás képviselet nélkül, és fordítva is igaz ez, ez vonatkozik az Európai Unióra is és a parlamentnek ebben részt kell vennie, hogy az államokat kell, hogy képviselje a parlament, alkotmányossági szempontból ez az kizárólag a teljesen demokratikus, elfogadható megoldás. Tehát más szavakkal és összefoglalva szerintem a sikeres fiskális kapacitásnál el kell ö, kerülni a hatáskör átadásokat, meg kell oldani a vétójog problémáját, ö, és végül, de nem utolsó sorban, az európai állampolgárok képviselőinek a hangját kell hallatni. Ez egy komoly kihívási lista, de én optimista vagyok, és azért látok lehetőségeket az előrelépésre. Például Írországból származom, például szerintem a Brexit az is egy lehetőséget teremt, mégpedig a következő miatt. Az Egyesült Királyságnak a döntése, hogy kilépett az Unióból, ez a következő több éves pénzügyi keretnél finanszírozási kérdéseket vet fel, amiket más forrásokból kell majd finanszírozni, hogy ezt a múlt héten a plenáris ülés el is fogadott két állásfoglalást, és ez nagyon fontos ez megint csak egy olyan alkalom, amit meg lehet ragadni, hogy leköz, leküzdjük az ellenállást, és azt mondjuk, hogy van egy hiányság, az országok maguk nem fogják a befizetéseiket növetni, növelni, tehát akkor, ahogy a Monti jelentés mondta, saját forrásokat kell teremteni ahhoz, hogy legyen igazi ö, fiskális kapacitása az uniónak még egy dolog van, amit lehetne javasolni, ez eddig nem került megvitatásra, hogyha az Egyesült Királyság kivonult az Unióból, akkor a maradék 27 tagállamnak lehet egy lehetőségére, hogy egy alkotmányos fejlődés útját elindítsák a következő összetétele változ, más lesz az Európai Parlamentnek, de egyéb szerződéses változások is szükségesek lesznek, amint az Egyesült Királyság már nem lesz tagja az Uniónak. Tehát ez egy nagy lehetőség, strukturális kérdéseket kezeljük, úgy, hogy ezeket már korábban jeleztem. Tehát azt hiszem, hogy lehetünk optimisták, van okunk az optimizmusra, hogy szembe tudunk nézni a kihívásokkal. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy reálisan a gazdaság és monetáris unió jövőjéről és a köz, arról vezet költségvetéséről az meghatározza Európa jövőjét is és többek között a Védelmi Unió egy nagyon fontos kérdés. A szakadást fel kell oldani, ami létezik az északi-déli országok között. Valamennyi uniós tagállam nagyon jól tudja, hogy a geopolitikai kihívások, amelyek körülöttünk vannak, ehhez egy védelmi uniót kell mindenek előtt létrehozni, és ehhez kell aztán majd a finanszírozást is megteremteni de mint minden jó tudós szokta, engedjék meg, hogy egy kicsit hirdetést is tegyek, a, és mert itt megtalálják ezeket az oldalakon az egyéb forrásokat is. Köszönöm. Thank you very much to professor. Köszönöm szépen, Fábrini professzor. Most uh, dr. Jorge Núñez Ferrer következik, aki a CEPS vezetőkutatója. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Én úgy próbáltam megközelíteni ezt a kérdést, hogy a stabilizációra koncentrálok, és különösen ezen belül is az Európai Uniós költségvetés szerepére. Először ugyanakkor e-, egy egészen más oldalról szeretném mindezt megtekinteni, mielőtt aztán visszatérek a központi kérdésre. Én a nemzeti oldalt is megnéztem. Természetesen az európai büdzsé oldaláról is meg kell ezt, mindezt közelítenünk, de a, nagyon sok olyan tagállam van, amely kerékkötője volt szintén a folyamatnak. Tehát a fiskális kapacitás és tanácson belül azt tudjuk mondani, hogy ez egy reaktív eszköz, de jó lenne, hogyha ezen kívül megelőző eszközünk is lenne, amelyel enyhíteni tudjuk a válság helyzetét. Tehát ne csak olyan eszközeink lenne, amelyekkel reagálunk, hanem olyan eszközeink is, amelyek megelőzik azt, hogy túlságosan súlyosan érintsen minket egy adott sok vagy váltság, válság. Tehát az, a stabilitás hiányát megpróbáltuk mindenképpen így is úgy is kezelni, de egy csoport szakértővel együttműködök, ők a, különösen a nemzetgazdaságokat és a nemzeti pénzügyi menedzsmentet vizsgálják a stabilitás szempontjából, és sajnos eléggé rosszul kezeli a legtöbb tagállam ezeket a feladatokat, és ez az, ami jelenleg hiányos. Nagyon nagy GDP vesztességeket szervezünk, mert nem szenvedünk azért, hogy mert a közpénzek kezelése nemzeti pénzen nem megfelelő. E, és ezt most már az OECD fokozott mértékben érti, az IMF is, és ők is arra ösztönöznek, hogy ezeket nézzük meg. És ezzel a csoporttal én most azért működök együtt, hogy ezt megnézem. Eleinte persze azt hittem, hogy unalmas lesz a feladat, de most már érdekesnek tartom, és több mint egy éve dolgozom e-, ezen. Tehát a a tagállamok nem tüntetik fel az éves mérlegükben úgymond az összes tartozásukat, illetve eszközüket, és ez azt jelenti, hogy valahol nem egészséges a gazdaságuk, és ez aztán a, a hitelképességi besorolásukra is kihatással van, és meglepetéseket okoz. Tehát ez nem költségvetési reformot jelent, hanem azt, hogy megbízhatóbb adataink lenni, legyenek. Az Eurostat ezen már nagyon régen dolgozik, szeretnének minél magasabb szintű átláthatóságot és elszámolási biztonságot teremteni. A tagállamok ezt általában még mindig ignorálják és elutasítják. Tehát végül is az a feladatunk, hogy a nemzeti éves mérlege, tehát a nemzet gazdaságok mérlege megfelelő minőségű legyen. Egyébként Portugália az az ország, amely teljes mértékben megreformálta a, és a nemzetközi könyvelési követelményeknek megfelelővé tette a nemzetgazdaság elszámolását, illetve a nemzet, nemzeti költségvetést, mert az állami költségvetés menedzselése így sokkal jobb. És jó, nagyon jó velük a tapasztalat tehát ezzel kell kezdeni, és utána kell európai szintről a stabilitást megkezdeni tovább támogatni. Tehát a tagállamoknak a gazdaság körülbelül 50%-á van a kezükben, átlagban, ez egy 2015-ös eredmény egyébként, illetve kép, amit látunk, tehát nagyon nagy részével foglalkoznak a, e, a gazdaságnak, és egyébként meg összesen 45 billiónyi értékben vannak eszközök a kezükben, és illetve az, össz, az összes eszközből csak csak 15%-kal számolnak el. És akkor itt ugye vannak nyugdíj, Tehát ez, ezen a ponton az elszámolási és könyvelési pontosság annyira rossz, hogy általában azt szoktuk mondani, hogy a kormányok itt a, kö, kö, a kulcsfontosságú szereplők, és nekik kellene rendet tenni a saját gazdaságuk házatáján, és utána tudunk csak mi segíteni európai szinten. Tehát a saját éves költségvetésüket kell hatékonyabbá tenni, és hogy, és, és utána tudjuk majd csak kontraciklikussá tenni mindent. Nem lehet ki, dolgokat kidobni az ablakon, és költségvetésként, költségként elkönyvelni őket. Na most az Európai Unió költségvetése, hogy tudjuk benyú, be, bevonni ezt a stabilizációba? Makrogazdasági stabilizációra lenne szükség, nem pedig makrofinanciális stabilizációba. Elég kicsi a költségvetés befektetési eszközre, eszközként működik, a, például a kappal kapcsolatos költségek is így működnek. Hatalmas erőfeszítésbe kelt az, hogy a kapom tellett az, hogy a kapon belül a közvetlen kifizetéseket megreformáljuk, és még ennek az eredménye sem egész pozitív. Minden esetre még mindig nagyon merev és reagáló képtelen a költségvetés, aztán vannak ott a szolidaritási alapok és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés. Vannak dolgok, de ezek csak azt jelentik, hogy a kötelezettségvállalásokat és a kifezetéseket egyik helyről a másikra tolják. Na most de, de, de, de amikor jövőben bevétel, jövőbeni belételeket próbálunk a, a, a múltból átrakni a jövőbe, egy olyan múltból, egy olyan jövőbe, ami nem létezik, tehát a, a jövőben, jövőbeni meg, megteremtett vagy megkeresett pénzeket nem tudjuk most felhasználni, tehát van, amikor egyszerűen nincs mit honnan mozgatni. Ezért meg kell tanulnunk azt, hogy az Európai Uniós költségvetés is szolgálhat stabilizációs célokat, de nagyon korlátozott mértékben, és vigyázzunk arra, hogy olyan fejezeteket ne teremtsünk, amelyek sokat ígérnek, aztán amikor meg kellene valósítani a kötelezettségvállásokat, akkor nem vagyunk rá képesek. Aztán más területekre, területekről kell majd átcsoportosítani a pénzeket, illetve amikor tényleg nagy sok áll elő, akkor nincs honnan átcsoportani. Tehát vigyázz, vigyázzunk arra, hogy ne legyenek ilyen csalós fejezetek, amelyek stabilizációt ígérnek, aztán nem tudják azt teljesíteni. Mit tett tenni egyébként az Európai Uniós költségvetés? Ugye nézzük meg, makri finanszírozási stabilitás terén persze vannak mindenféle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 And then uh, we, we heard how to do it, and maybe it is true that it should not be really in the budget um, or the emergency. Ezen kívül a a nagy sokkokat uh, kiegyensúlyozni igyekvő sürgősségi alap, igen, ez jó lenne, jó lenne, hogyha megfelelően uh, gyors és reaktív lenne, de mennyire nagy e- eszközöket tud ez majd összegeket uh, kölcsönözni korlátozott méretű a költségvetés, stb. Valószínű, hogy csak a költségvetés jelentős megnövelése mellett lehet, lesz majd lehetséges mindezeknek a rendszereknek a megteremtése és a terveknek a kivitelezése. Aztán az eurozónás költségvetés. Itt az az egyik fontos kérdés, hogy esetleg lehetne-e hogy, hogy nem felesleges az európai költségvetés mellett egy eurozónást is megteremteni, illetve hogy tényleg nem, nincs, rá, nincs rá szükség, különösen az, az Egyesült Királyság eltávozása után. Talán akkor az nem eurozónás államokat is valahogy be tudnánk vonni egy másféle rendszerbe, úgy, hogy a támogatást megkaphatják az Európai Uniós költségvetésen keresztül. Mit teszünk az egy százalékos? elvel? Ez a legnagyobb kérdés itt. Az százalék úgy tűnik, hogy nem, nem fog változni, a pénzügyminiszterek utolsó támog, tárgyalása alapján én azt látom, hogy ezek az gyönyörű ígéretek, ezek soha nem fognak megvalósulni. Ez egyszerűen kínai még nekik. Úgyhogy én ezzel zárnám a felszólalásomat. Köszönöm a szót. Note of, uh, unfortunately... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, és mindenképpen érdekes a politikai környezet is, amely, és attól függ, hogy a tagállamok eh, hol tartanak. Mindenképpen komoly kihívást jelent a különböző céloknak az összeegyeztetése. És talán eh, helyén való lenne, hogyha most meghallgatnánk a bizottságnak a, az észrevételét is, és Jó lenne, ha meghallgatnánk, hogy mit mond a bizottság. Megemlítették, hogy csomaggal van dolgunk, vannak elvárásaink, vannak korlátaink, természetesen valamennyien elmondjuk a kommentárjainkat, illetve hallották önök is, de hát kérem, hogy akkor átadom önöknek a szót. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak bennünket, hogy hozzászóljunk. Nagyon üdvözöljük ezt a rendezvényt. Ez egy olyan kedvez, rendezvény vagy kezdeményezés, ami rendkívül fontos számunkra azért is, hogy életben tartsuk a témáról folyó vitát. A fiskális stabilitási funkció mindenképpen egy kulcs eleme a ö, fejlődésnek. Ez nem egy vákumban történnek ezek az események, a közelmúltbeli jelentések is azt mutatják, hogy néhány évvel ezelőtt is már felvetődött az euróövezet fiskális kapacitásának a megteremtése, és ezzel egy stabilizáció funkció is. Van Rompuy elnök annak idején készített egy jelentést ezzel, illetve aztán volt öt elnöki jelentést, Juncker elnök is készített egyet, aztán volt a bizottságnak a reflection paperje, amit múlt májusban hoztunk javaslatra, és végül, de nem utolsó sorban volt az állásfoglalás, amit a parlament fogadott el ezzel kapcsolatban múlt év februárjában, az úgynevezett bőge-berez jelentés. És a közelmúltban Hallottuk az IMF-től, az OECD-től és más szervezetektől is, mindegyik azt hangsúlyozta, hogy fontos lenne egy makroökonomiai stabilizációs eszköz létrehozni. Ami az Európai Parlament állásfoglalását illeti, a ilyen ö, fiskális kapacitást megteremtésére szólított fel, úgy, hogy ugyanakkor ez ne csorbítsa az európai stabilitási mechanizmust. A fiskális kapacitás az állásfoglalás értelmében egy konvergencia kódexet kellene, hogy tartalmazzon, munkaerőpiac, adóztatás, beruházás, termelékenység, szociális kohézió, jó kormányzás területeken. Másodszorban kellene, hogy legyen egy olyan mechanizmus, ami képes az aszimmetrikus sokkokat elnyelni, illetve e, semlegesnek kellene lennie hosszú távon, és a harmadik eleme az állásfoglalásnak, hogy képesnek kell lenni a szimmetrikus sokkok elviselésére is, amikor ez több eh, tagállamot érint egyszerre. Ráadásul eh, még azt is kéri az állásfoglalás, hogy az ESM-et egy európai monetáris alappá alakítsuk. Tehát azt hiszem, hogy itten nagyon széles, bárha nem is egyhangú konszenzus van a közgazdászok eh, között, és a politika alakítói között is egyre inkább kialakul az a vélemény, hogy egy központi stabilizációra szükség van. Most beszéljük meg, hogy miért gondoljuk mi úgy, hogy ez egy kulcsfontosságú elem. Mert eh, gyorsan felvázolom, hogy milyen elemeket eh, tettünk le az asztalra múlt decemberben. Az euró övezet specifikus felállással rendelkezik. Egységes monetáris politika csak agregált szinten tud elfoglalkozni, ez, eközben az adópolitika viszont decentralizált, és csak az országspecifikus sokokra lehet reagálni a normális nemzeti fiskális stabilizáció útján. Ez egy olyan felállás, ami normál időkben működik, nagyon kitűnő, de mégsem elégséges olyan helyzetben, amikor komolyabb makroökonomiai sokkok lépnek fel, vagy például a krízisek, válságok idején. Az ilyen helyzetben a nemzeti fiskális stabilitás gyorsan meghaladottá válhat, és komoly piaci nyomás alá kerülhet. Még akkor is, hogyha a tagállamoknak a kiinduló fiskális pozíciójuk jó Például Or- Spanyolországban és Írországban ez volt, amikor a válság sújtotta őket, akkor egyszerűen az ő fiskális helyzetük nem felelt meg a mi fiskális törekvéseinknek ahogy talán emlékeznek rá, 2011-ben több tagállam is egyszerűen összeomlását tapasztalta a bevételeinek, és ez volt olyan, hogy a GDP 2%-át is kitette a csökkenés 2011 eh, között és ez egy nagyon komoly eh, költségvetési deficitet eredményezett azokban az érintett országban volt, ahol mínusz 16 százalékát jelentette a, eh, a GDP-nek, és volt, ahol pedig csak korábban csak 6% volt a mínusz, tehát ez egy nagyon komoly fiskális sok. És amikor a piaci nyomással is szembesülnek, akkor a legtöbb ország egy nagyon gyors konszolidációs folyamatot indít el. Ez pedig egy úgynevezett prociklikus fiskális politikát eredményez. Ezt tapasztaltuk az elmúlt években, 2011-15 között. Ez egy olyan időszak volt, ahol az erről vezet egészére vonatkozóan megszorító volt a fiskális politika, és a negatív lett az output teljesítmény. Ez pedig ö, ö, rontotta a, az outputot, a foglalkoztatást és egyéb elemeket. Ez valójában az egyik legfőbb oka annak, hogy a, egészen a múlt évig nem következett be az igazi kilábalása az vezetnek, különösen, hogyha összehasonlítjuk a teljesítményünket az USA-éval. Az USA a válság előtti szintre sokkal előbb visszaállt, nálunk pedig még négy évvel több kellett, mint az USA-nak 2015 ötre re értük csak el a válság előtti szintet. A központi stabilitási funkció hiánya túl is terheli az Európai Központi Bankot, és nehezen tudja teljesíteni a mandátumát. Az euró övezetet a befektetők pedig kockázati elemnek tekintik, és ez a kockázat nagyon láthatóvá vált a válság idején, és ezért 2012-ben különböző bejelentkezések történtek. Ez magyarázza a gyenge teljesítményünket, ha összehasonlítjuk magunkat az Egyesült Államokkal és a, az is volt ennek az oka, hogy nincs teljesen egységes tőkepiac. Haladtunk előre, de túl lassan. Van egy egyesített bankfelügyeletünk és bankkezelési, mm, de nem léptünk előre az egységes betétbiztosítási rendszer tekintetében, és ezek, ez a téma, ez azt jelenti, hogy ezek prioritást kellene, hogy képezzenek rövid távon. Létrehozni egy teljes bankuniót mindenképpen javítaná a kockázatmegosztást, de óvatosan kell eljárnunk, mert ez még önmagában nem elegendő. Bizonyítékok vannak arra, hogy a magánszektor kockázat megosztása nagyon ciklikusan működik, különösen különböző válságok idején ez a kapacitás nagyon meggyengül. Tehát a nagy sokkok esetében, amikor szükség van a stabilizációs funkcióra, mert a magán szektor kockázat megosztása hatékonyabb akkor, hogyha támogatja az állami szektor kockázat megosztása. Kétségtelen, hogy a stabilitási mechanizmus nem lehet az első védvonal, hanem egy jól működő tőke és magánpiacnak kell mögötte lennie, hogy a magánszektor sok felvétele és sok megosztása működjön, ezért fontos a közös tőke piac. A második vonal pedig a megfelelő egészséges fiskális és strukturális politika kell legyen, kellő időben kell, hogy ezek meg, illetve az ellenállást is meg kell, el kell érni. És csak harmadik védvonalban kell, hogy belépjen a stabilizáció funkció, mielőtt a az ISM, az ESM lépne be piaci veszteségek esetén. Továbbá fontos hangsúlyozni, hogy a közös stabilizáció az nem csak egy hatékony eszköz a kockázat megosztásához, hanem döntő fontosság az is, hogy a kockázatokat csökkentsük az egész területre vonatkozóan. A különböző programok tapasztalataiból azt látjuk, hogy az ESM vagy az EMF programok, ezeknek nagyon nagy a hozadékuk, mind az adós, mind pedig a hitelező országok számára. Mik akkor az útmutató, az útmutató elvek? nem szabad, hogy állandó transfereket eredményezen, csökkenteni kell a veszélyeket, nem szabad megkettőzni a szerepeket, a az uniós jogszabályok keretein belül kell, hogy kialakításra kerüljön a stabilizációhoz való hozzáférésnek egyértelmű, világos kritériumai kell, hogy legyenek, és végezetül a fiskális szabályoknak való megfelelést is követelmény. Tehát ez azt jelenti, hogy meg kell erősíteni a megfelelést. Úgy röviden engedjék meg, hogy felvázoljam, hogy mit is ragadhatunk ki a decemberi csomagból. Többek között elnök közbeszól, hogy kérem, hogy ezt, tar- ezt hagyja ki, mert ismerjük a decemberi csomagot, minket a májusi csomag érdekel, hogy optimálisan tudjuk felhasználni a még hátralévő rövid időt. Tehát azt szeretném mondani, hogy elő képet szeretem volna adni ahhoz, ami majd később fog következni. Tehát letettünk ötleteket arra vonatkozóan, hogy a stabilizációs funkció hogyan lehetne létrehozható három komponenssel. Az Európai Monetáris Unió alapból ezt tudná adni a hiteleket, amiket garantálna az európai költségvetés. Második elem lehetne a támogatás az EU költségvetésből, és a harmadik pedig egy biztosítási mechanizmus, ami pedig a tagállamok önkéntes befizetésein alapulhatna, és ezt ö, ö, hosszabb idő alatt lehetne felállítani. Mik lennének a kritériumok, hogy valaki erre jogosult legyen, illetve az aktivációs kritériumok? A stabilizációs funkcióhoz való hozzájutást szigorúan szabályozni kell, tehát kell, hogy legyenek elérhetőségi kritériumok. Minden tagállamnak meg kell felelnie a keretben előírtaknak, még a sok előtt ezeknek lenne joguk hozzáférni a stabilizációhoz. Ez a morális kockázatokat kiszűrni, és ösztönözni is az államokat a megfelelésre az aktiválási, a mechanizmus aktiválását pedig előzetesen kellene eldönteni upfront. Például a tagállam hosszú távon a munkanélküliség tendenciája nem megfelelő, de az aktív kritériumok esetén automatikusnak kell lenni a támogatásnak. Ez fontos, hogy megbízható legyen, a stabilizáció funkció legyen hitelfelvevő képessége, tehát kell, hogy legyen elegendő forrása bármikor. Tehát erre készítünk javaslatokat májusra, és úgy gondoljuk, hogy ez lesz a, az az időpont, amikor majd lépni kell. Nehéz tárgyalások lesznek, de úgy gondoljuk, hogy rendkívül sürgés ez, hogy létrehozzuk a monetáris uniót ilyen tekintetben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, meggyőző érveket hallhattunk a szükségletek szintjén és a stabilizáló funkció szintjén. Természetesen ez kulcsfontosságú kérdés számunkra, és hát mindannyian szeretnénk tudni, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Várjuk az ezzel kapcsolatos javaslatot. Nyilván lesznek majd kérdések is a dimenzió, a volumen kapcsán, és nagyon érdekes lesz az is, hogy milyen potenciális facilitások jönnek majd létre, hogy most hívhatjuk ezt backstopnak, vagy sem, azt nem tudom. de mindenképpen le kell választani egymásról ezeket a mechanizmusokat. Kezdjük akkor a vitát. A parlamenti képviselőknek fogok szót adni. Albrecht úr lesz az első, parancsoljon. Olbricht úr éppen nincs a teremben, Tomá is, Tomá asszony is elment? Kölmer úr, köszönöm szépen. Elnézést kérek, egy másik szakbizottság ülésén voltam, és most érkeztem meg, úgyhogy nem tudtam követni az ülés folyását. Ennek ellenére szeretnék hozzászólni a vitához nagyon részletesen foglalkoztam ezzel a témával, és persze az elméletek nagyon jók, érdemes őket megvitatni, de hosszú évek óta azt látjuk a gyakorlatban, hogy minden pont az ellenkezője az elméleteknek. Nagyon sok részletet és példát tudnék hozni. Például az ESM-et e külön hangsúlyjal ideiglenes intézkedésként vezettük be, kivételes intézkedésként, kivételes helyzetben, és e, úgy, dönt, úgy azt mondtuk, hogy majd, ha elvégezte a feladatát, akkor ö, megszüntetjük. Most viszont megerősítjük, és az európai költségvetés részévé szeretnénk tenni. Hát hogy passzol ez egymáshoz? Sehogy sem. Először is el kell ismernünk azt, hogy valami nagyon félrement, állandóan azt mondjuk, hogy milyen nagy sikertörténet az euró, de aztán mindig meg kell mentenünk, tehát nagyon sok ilyen dolog van, ami egyszerűen nem, ahol egyszerűen nincs meg az összhang. A Maastrichti megállapodást meghoztuk, a másiti követelményeket ismerjük, ugyanakkor állandóan megsértjük mi magunk ezeket. Vannak szigorítási szabályok, de hogyha ezeket el kell kezdenünk alkalmazni, akkor valami nincs rendben. Aztán a bankszektor felügyeletéről használtunk, döntöttünk, és ahogy elkezdtük a szabályokat alkalmazni, Olaszország rögtön meg is sértette őket. Tehát egy csomó ilyen példa van, ahol, ahol kezdettől fogva rosszul, tévesen indulunk el. Tehát természetesen logikus, hogy amikor egy biztosít biztosító rendszert, biztosítási rendszert akarunk bevezetni, akkor ugye azt abból indulunk ki, hogy mindenki be fogja tartani az adott szabályokat, de ö, egy ilyen rendszerrel ugye ösztönzőket kellene teremtenünk, arra nézve, hogy aki az eurózónában részt vesz, az az annak szigorúbb költségvetési szabályoknak kell megfelelnie. A Maastricht feltételeket kellene legeső sorban elfogadnunk, és ahhoz képest semmiféle új szabályozást nem kellene bevezetnünk. Köszönöm szépen, Hész úr. Köszönöm nem fogok hozzászólni a remek előadás kapcsán, amelyet a saját választókerületemből érkező személy tartott a mi egyetemünkről, nem erről szeretnék hozzászólni, hanem a, arról, hogy a politikusok azt mondják, hogy senki sem szeretne most szerződést módosítani, ezt mondja az én politikus énem. Én és a fiskális kapacitásra is ez vonatkozik. Pedig úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen, hogy tényleg legyen szerződésmódosítás. Na most, hogy van-e mögött politikai akarat, hát nem hinném. Van-e egyáltalán megfelelő bizalom, bizalmi klíma ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani? Van egy kérdés, ami szerintem rendkívül érdekes, ezt szeretném megkérdezni. Nunez Ferrer úrtól. Ez pedig a menedzsment rendszer, és az, hogy szerintem nem foglalkoztunk még ezzel megfelelőképpen a jelenlegi architektúrán belül. Tehát a végrehajtás kapcsán mi történik a tagállamokban, mi történik az Európai Unióban, és hogyha nincsenek közös normák a menedzsment rendszerekben, akkor szerintem a bizalom sem helyreállítható. Ugye beszélünk itt az 1%-ról, és hogyha szeretnénk a Brexit után keletkező árkot kitölteni, akkor valamit tenni kell a jövőben, és ezt az egyszázalékos rendkívül ortodox megközelítést meg kell változtatni, tehát akkor a többi országnak többet kell fizetnie. Ez a jelenlegi helyzet. És ebben a kontextusban el kell gondolkodnunk azon, hogy mi lenne akkor, hogyha arra használnánk a költségvetést, hogy sokkal jelentősebb, szisztematikus, rendszer szintű költségvetési reformokat érjünk el a tagállamokban, tagállami szinten, a jó menedzsment szintjén például. Ugyanis egyfajta ilyen közös motorrá vált a költségvetés, és hogyha szeretnénk ezt meg, megreformálni, akkor az egész közszférát meg kell reformálni. A kérdés az, hogy ilyen jellegű változtatást szeretnénk-e vagy sem. De felhasználjuk a költségvetést, amely igen szertágazó jelen pillanatban, felhasználhatnánk ezt arra, hogy egységes célokat valósítsunk meg. Köszönöm szépen, Ingeborg Gressle. Köszönöm szépen. Nekem is vannak aggájaim, és azt is szeretném megkérdezni, hogy mindabban, amit ma hallottunk, valóban van -e egy mindent átfogó koherencia. Regling úr erkölcsi kockázatokról beszélt. Figyelembe véve, hogy viszonylag kevés hatást gyakorolhat az egyik tagállam a másikra, hogyan fogjuk tudni elérni ezeket a célkitűzéseket? A kérdésem az, hogy egyszerűen csak az történik, hogy a valós megoldásokat folyamatosan tologatjuk, és majd egyszer soha napján kiskedben fogjuk őket megvalósítani. Először is mi magunknak kellene meggyőződnünk arról, hogy mit akarunk csinálni, és utána kell erről meggyőznünk a közvéleményt. Szeretnék feltenni egy kérdést a bizottság képviselőjének a strukturális alapok kapcsán. Ön hogy látja a strukturális alapok jövőjét a bizottság? Milyen intézkedéseket javasol jelenleg? a jelenlegi borítékokat a tagállamok irányába törölni fogjuk, és utána teljesen megváltoztatjuk a rendszert, vagy pedig mindenki kap egy borítékot, és azzal azt csinál, amit akar. Ez nem fogja teljesen kiforgatni magából a pénzügyi rendeletet? Ez olyan irányba halad majd, amit mi szeretnénk? és az Európai Unió jövőbeli költségvetésének kapcsán mik az önök javaslatai többek között az együttdöntési eljárás kapcsán? Legkésőbb arról van szó, hogy a, regi, a régiók bizottságát leállítsuk, illetve hogy a minisztériumok hogy vannak itt. Tehát jó lenne, hogyha ezekre a kérdésekre kicsit világosan választ adnánk, kapnánk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Muresan úr. Köszönöm szépen. Itt vagyok a sarokban. Három kiegészítő kérdést szeretnék feltenni mindhárom hozzászóló irányába. Először is azt, hogy milyen kapcsolatot látnak az új fiskális kapacitás és a külön eurozónás költségvetés, illetve az Európai Uniós általános költségvetés között, ugyanis mi nagyon aggódunk a költségvetés egységessége miatt. Nagyon sok külön alapot láttunk Afrikával kapcsolatban, Törökországgal kapcsolatban, szét aprózódik a költségvetés ezek miatt, a vagyonkezelői alapok miatt, egyáltalán nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk ezeket finanszírozni, úgyhogy az lenne a kérésem, hogy egy kicsit részletesebben számoljon be ezekről. Ezen kívül mennyi pénzt szeretne látni itt, mik lesznek a finanszírozási források, illetve milyen szerepet lát a parlamentnek a fiskális kapacitás menedzsmentjének szintjén az eurozónában? Um, Köszönöm szépen. Én is szeretném megragadni a lehetőséget. Jó, jó, igen. Állj, elnézést kérek. Állj, azt hittem, hogy nekem, nekem adta meg a szót elnök úr. Elnök, igen, mindjárt megadom, de majd kicsit később, de fölvettem a nevét a felszólalók listás, listájára. Maletics asszonyé a szó most. Köszönöm szépen. Nunez úr, nagyon örülök neki, hogy a az mérleget és e, ezeket a dolgokat is megemlítette. A nem e, pénzügyi eszközök megítélésével ugyanis állandóan problémáink vannak, és ezért jó lenne, ha a tagállamoknak megmondanánk, hogy az eszközöket jobban kellene menedzselni, még ennek, ezeknek a nem pénzbeli e, eszközöknek a kivételével is, és jó lenne tudni, hogy a különböző államoknál hogy mennek a dolgok, mivel ez jobban megmutatja a fenntartható fejlődés irányát de igazuk van abban, hogy az európai költségvetésen keresztül nem lehet mindent megoldani, szinergiát kell teremtenünk a nemzeti költségvetésekkel. Hogy ezt hogy tudjuk megtenni, különösen a költségvetési kapacitások témáját érintve. Ugye azt mondták, hogy ezt az egy százalékos maximális arányt vallásos meggyőződés szerűen tartják, de ugye az Európai Parlament 1,3-at javasolt, a bizottság 1,6-ot, tehát mindenképpen szükség van a növelésre, a költségvetési kapacitás megnövelésére. Aztán Agnes professzor asszony mondta, hogy a költségvetési kapacitást inkább az eurozónára kellene koncentrálnunk, de erős, erős eurozóna nem létezhet az eurozónát körülvevő erős aspiráns államok nélkül, és erős belső piac nélkül minden mindennel összefügg. Tehát az is fontos, hogy ezt így összefüggésében nézzük. Fabrini professzor megemlített említette, hogy el kellene kerülnünk az államközi transfereket. Mindenféle transferre, vagy csak a feltételekhez nem kötött transferekre gondolt itt? Szeretném, hogyha részletesebben elmagyarázná ezt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Pervás Berezi a szó. Thank you. Köszönöm szépen. Én megpróbálok a franciához ragaszkodni. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat, és szeretnék két-három kérdést ismételten feltenni. Először is, mert Klaus Rengling azt mondta, hogy a jelenlegi szabályok lehetővé teszik, hogy válaszoljunk egy szimmetrikus sokra, egyébként ezt láttunk, a 2009 2010-es időszakban, és ebben az értelemben Agnes Bézdászikeré pedig azt mondta, hogy voltak elő szabályaink, és nincsen szükség egy nagyon nagy további költségvetésre. Én ezt elfogadom, nem egészen ugyanúgy látjuk a történelmet, vagy a múltat, de éppen az az érzésem, hogy miután nem volt kellő mozgástér 2009-ben, 10-ben, hogy a szimmetrikus sokra, azaz a válságra reagáljunk, az eredményezte azt, amit a bizottság említett, hogy egy visszaesés, egy recesszió következett be, ami egy egy öngerjesztő, általunk létrehozott vesztes, ö, re, recesszió jött létre 2012-15-re. Tehát ezért ami pedig azt az ötletet illeti, hogy a tagállamok, és ez Nyújjász Ferez úrnak, úrnak szól, nem igazán ö, osztom teljesen a véleményét, de ön azt mondja, hogy valamit nem nézünk eléggé, hogy a tagállamok a saját költségvetésüket hogyan kezelik. Eléggé hajlok arra, hogy egyetérjek. Ezt tapasztaltunk Görögországban, amikor odaküldtünk egy munkacsoportot, egy úgynevezett task force-ot, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy hogyan kellene a közpénzeiket és a költségvetésüket kezelni. De ennek le kell vonni a következtetéseit, ez azt jelenti, hogy a stabilitási paktum szabályai nem a megfelelőek, nem jó mutatókkal dolgoznak, nem kellően villognak a figyelmeztetők a tagállami ö, közpénzek felhasználásán, és komolyan kell venni, hogy az Unió ö, költségvetéséből tagállami adminisztratív kapacitásokat is kell finanszírozni. Ugye eddig az volt, hogy a tagállamoknak az adminisztratív kapacitását finanszírozni, erre úgy gondolják a tagállamok a tanácsban, hogy ez korrupció veszélyét rejti magában. Na most hogyan tudjuk ezt a nehézséget kezelni? Klaus Regling úr Szeretnék egy kérdést intézni önhöz a stabilizáció funkcióval kapcsolatban. Nem tudom, hogy az, ami itt elhangzott, az lesz-e majd május 29-én a végeredmény, de nekem az az érzésem, hogy azért ez még nem egészen ment át, minden biztos, elnök, szakbizottsági elnök és egyebek szűrőjén. De ha ez a helyzet, akkor az ESM-nek van egy kapcsolódása, ami dinamikát jelent. Hogyan illeszkedik ebbe bele az intézmény? És még két másik felvetésem is van, miután meghallgattam mindenkit. Az egyik, hogy ha egy ideális világban élnénk, akkor azt hiszem, hogy a legtöbb hozzászóló valószínűleg elfogadná, hogy a legjobb stabilizáció megoldás az a minimális munkanélküli segély. A, ö, az IMF ezt már évek óta mondja, Reiner Bögével ebben nem tudtunk egyetérteni, de ha túljutunk a különböző, ö, hogyha megkérdezzük a szakértőket, hogy a stabilizációs keret optimuma nem az lenne az, hogyha minimális ö, munkanélküli segít adnánk. Az európai stabilitási eszközt átalakítani egy európai valuta alappá, ez olyan csata, amit már valószínűleg megnyertek azok, akik ennek mellette vannak. Engem alapvetően ez zavar, tehát ezt már elmondtam Böge kollégának. De ez nem jelenti azt, hogy ami a valuta alapban működik, azt meg tudjuk csinálni Európára, mert három teljesen más elem van, ami abszolút különböző. Az integráció szint, a demokratikus kidolgozása a gazdaságpolitikának, ami az, az IMF-nek az esetében nem áll fenn, illetve az euróvezet. És a négyes cikkely, a tagállamok helyzetéről. Ezt nem lehet áttranszponálni, mert akkor ez szembe menne az, ellen, az alapszerződésekkel, amiben a bizottság felügyeli a tagállamok költségvetését. És ami nincs benne az IMF-ben, hogy Európában van egy stabil pénzügyi piacfelügyeletünk az Európai Központi Bank útján, és ez más helyzetet hoz létre. Tehát a nevet átültetjük, az nem jelenti azt, hogy magát a mechanizmust is átültetjük. De remélem, vagy úgy gondolom, nem is ez volt Klaus Renlingnek az elképzelése. Csak egy elemre szerettem volna felhívni a figyelmet, ami szerintem fontos. Reiner Bőke. Köszönöm szépen. Én is, én is szeretnék válaszolni, ezért nekem is vannak van, én is tettem egyet s mást, hát és, és, és ennek eredményeképpen a szükséges témákat el, el is kezdtük kezelni ebben a házban. Az ipari és kereskedelmi kamarával nemrég Flensburgban szerveztem a Dán-német határon egy konferenciát, és ott Hamburgból, egy Európa kollégiumból érkezett egy közgazdász, aki a Dán szomszédság fényében azt mondta, hogy a Dán példán látjuk, hogy egy jól működő belső piacnak nincs is igazából szüksége közös valutára és hát én e, még a 70-es, már a 70-es években is e, e, éltem, és emlékszem, hogy milyen turbulencia volt a bevezetés, a, közös valuta helyzete előtt, állandóan értékelni kellett egyiket a másikhoz képest, és én és ezért akartam mindig, hogy legyen egy proaktív politikánk. Tudom, hogy a migráció sok kihívást állít elénk, és lehet, hogy fura összehasonlítás, de ugye vannak olyan tagállamok, amelyek megtagadták azt, hogy megfelelő válságmechanizmust, megfelelő határvédelmet biztosítsunk a Lisszaboni szerződésnek megfelelően, és amikor előre nem látott események történnek egy globális faluban, tehát a mi világunkban, és egy csomó kockázat felmerül, akkor pedig nem vagyunk azokra felkészülve. E, a nem euró országokra vonatkozólag is van egy kifizetési mérleg támogatására hivatott eszköz. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy jobban meg kell, össze kell szednünk magunkat, és fel kell készülnünk arra, hogy meglepetések érhetnek, és, és a külvilág felé is mutatnunk kell, hogy fel vagyunk készülve az euró megerősítésére és megvédésére, hogyha arra szükség van. És pervans Régeling és Benászi kollégák felé is a fiskális kapacitásról tett fel kérdést. Nyilván különböző finanszírozási lehetőségek és modellek vannak. Költségvetési technikai szempontból a tagállamok támogatásának segítségével is meg tudjuk ezt tenni. Az MFF plafonjain fölül bevételekkel is, de ugye akkor ugye be kell vonni ebben a nemzeti parlamenteket is ebbe a munkába megfelelő parlamentarizmust erősítő tő, eszközökkel, illetve azzal, hogy az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamentnek is nagyobb ellenőrző jogokat adunk. Aztán a biztosítási modellt is már egy évvel ezelőtt megnéztük. Itt a nem csak a munkanélküliségről volt szó, hanem egy olyan rendszerről, amely egy nagyságában és finanszírozási mechanizmusában nagyon konkrét és jól átlátható támogatást fog jelenteni. Egy ilyen kompromisszumot dolgoztunk ki, annak érdekében, hogy esetleg stabil állapotok teremtődhessenek meg ezen a téren, téren is. Régling úr aztán megemlítette azt is, hogy rövid távú hiteleket is adhatna az ESM, könnyed, könnyített feltételek között. Hogyha megnézem tudományos szempontból, akkor a hozzájárulások, illetve a biztosítások modellje mellett ezt a modellt is ki lehetne esetleg használni. Aztán a jelentésünkben még a kondicionalitás kérdése, illetve az ország specifikus ajánlások kérdése is felmerült. Lehet, hogy a kohéziós, illetve a strukturális alapokkal összehangolva kellene ezt megtenni legalábbis a kulcsfontosságú pontokat pontokért gondoskodni kellene annak érdekében, hogy fenntartható és erős gazdaság alakuljon ki. Aztán Ferreira asszony a, és a tagállamok költségvetés kezeléséről szólt. Hogyha e, ebbe az alapba a tagállamok befizetnek, akkor az a kérdés merül fel, nem csak az, hogy legyen megfelelő konvergencia alap, és hogy ennek feltétele legyen az egészséges költségvetés kezelés, hanem az, hogy mindezt akkor ezzel összefüggésben kell megtárgyalnunk. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jean Artus. Köszönöm, Roberto. és szeretném először is elmondani, hogy nagyon zavar, hogy nem voltam itt az első órában, és elnézést kérek, de volt egy olyan kötelezettségem, amit nem tudtam áttenni. Nagyon örülök, hogy kollégám vállalta, hogy helyettem elnököl. Ez egy rendkívül fontos kérdés az Euróvezetnek az irányítása mert ugye létrehoztuk a közös valutát, és így a különböző verseny jelentő leértékeléseket sikerült kizárni. Ez egyébként korlátozta volna a növekedést, és növelte volna a munkanélküliséget Európában. De azt látunk el, hogy ha Európai Központi Bankot létrehoztunk, ami federatív jellegű, a gazdasági irányítást viszont a tagállamoknak a kezében hagytuk. Egyfelől van egy egységes monetáris politikánk, és hozzá vannak nemzeti gazdaságpolitikánk, és nincs lehetőség arra, hogy a vegyes politikákat megvalósítsuk, ahogy ezt például teszik az Egyesült Államokban. Nem igazán látom, hogy hogy fogjuk ezt a problémát megoldani egy költségvetési sorral az unió köz- költségvetésében. Az erről vezetnek van egy sajátosság, amikor létre kellett hozni a mechanizmust, amikor akkor nem a 28 állam vett részt, hanem az erről vezet tagjai vettek részt. Amikor garanciákat kellett adni több milliárd hitel felvételéhez a pénzügyi stabilitási mechanizmusban nem a minden 28 tagállam vett részt, hanem az vezett tagjai adták be a pénzt. Ez egy külön felelősséget jelent, aminek valószínűleg nagyobb erőt kellene, hogy adjon a gazdálkodásban, és Roberto említettük, hogy egy eh, Görögország esetében egy támogatási eh, rendszert hoztunk létre, de néha talán a görög barátainkat is kellene egy kicsit piszkálnunk, amikor a meg a statisztika intézetét, amelyik nem, csak későn tálalta elő a tényleges számadatokat. Ha közös a sorsunk, akkor egyezzünk meg annak, hogy a költségvetési számlákat hogyan tálaljuk. Hát amiután elvileg ezek az igazságot tükrözik, ezt nem szabad csak így elfogadnunk, és egy kicsit szorosabb kapcsolat kellene egymással, és hát próbáljuk meg azt a Giorgio úrnak utána menni, aki végül Washingtonba menekült el, hogy a görög igazságszolgáltatást ne tudja utánérni. Mi lehet az a e-, parlamentnek a szerepe? Mondhatjuk azt, hogy a szerződések nem engedik meg, hogy erre vagy arra elmozduljunk, de egyszer azt is ki kellene mondani, hogy mi az, amit meg kellene valósítani, aztán forduljunk az államfőkhöz, a közvéleményhez, és adott esetben módosítsuk a szerződéseket, de ahhoz legalább tudni kellene, hogy hogyan kellene, hogy kinézzen ennek az erővezetnek az irányítása. És az utolsó kérdésem, ez Klaus Ricklinghez szól. Lát, volt időm átnézni a hozzászólását, tehát az, amikor azt mondja, hogy ez az Európai Uniót illeti, az úgynevezett public goods, a közjavakat figyelembe venni, a határvéde, külső határok védelme, közös védelmi rendszer, klímarendszer vagy intézkedések. Hogyha ezt beintegráljuk az európai költségvetésbe, akkor nem lenne itt az ideje, hogy hát ha ezt tesszük, ezt azért tesszük, mert a tagállamok egyedül nem tudnak hatékonyak lenni ezekek az európai közös javak vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy az európai ö, ö, költségvetésbe tennék át azokat az összegeket, amiket egyébként nemzeti szinten költenék erre, és akkor ez azt jelenteni, hogy a, mm, jobban fel lehetne lépni, anélkül, hogy az európai költségvetés meg kellene jelentősen emelni. Köszönöm szépen. Nekem is van néhány kérdésem a az előadókhoz azon az alapon, amit a széleskörű konszenzus alapján ami, tehát nagyon sok eszközünk van, de ami hiányzik, az egy makroökonomiai stabilizáció az aszimmetrikus sokokra sokkokra vonatkozóan. Ez az, amit Regling úr és a bizottság is elmondott. És először is megint csak szeretnék visszautalni arra, amit Pervans mondott, meg Regling úr, hogy vannak szabályaink a szimmetrikus sokkok kezelésére, ezt eh, meg is tettük 2009-10-ben, ami érdekes, hogy ami aztán 2011-től eh, kezdődően történt. Mi magunk hoztunk létre egy eh, újabb sokkot azért, hogy az első sokkot felvegyük, mert miután nem voltak megelőző eszközeink, majd pedig létrehoztunk egy újabb kockázatot, amit nem szabad elfeledni, hogy a a fiskális konszolidációnak a megteremtése az gyakorlatilag a jövedelmek esését idénye, idézte elő, és ebből egy második recesszió lett, miközben az USA pedig kilépett. Mi a sok után egy második válságot éltünk meg, és a mi eszközeink nem voltak képesek ezt megfelelően kezelni. Tehát először volt a fiskális konszolidáció, a Dovil, és utána pedig kellett volna a rugalmasság, de aztán a két dologból csak probléma lett, mert mind a kettőt túlhúztuk. A fiskális politikát is, és a monitoringot is. Tehát ha jól látom, ha lett volna megelőző mechanizmusunk, akkor meg tudtuk volna mind a kettőt előzni, a Dovili katasztrofát is, meg a recessziót is de ennek a túlhúzása a fiskális szabályoknak és a monitoringnak ez, ezt a második válságot eredményezte. Ha ez igaz így, és hogyha valóban ebben egyet tudunk érteni, hogy ez ebben az elemzésben, akkor különösen Regning úrnak és a bizottságnak céloznám a kérdésemet először is. Ha el akarják kerülni a Dovil hatást, akkor alapvetően fontos, hogy mindent levegyünk az asztalról, ami felesleges nyomást, stresszt hozhat a piacra. Még akkor is, hogyha azért hozzuk, hogy jobb legyen a piaci fegyelem, és így, és így tovább. De ez az a ez, ez van többé-kevésbé a jelentésben. Ezért nem értem ezt igaz, nem érzem igazán meggyőzőnek, mert úgy tűnik, hogy lehet alkut kötni a nemzeti szinten adni fiskális szabadságot, és ugyanakkor szigorúan fellépni a piac, az egységes piacon Szerintem nagyobb konvergenciára lenne szükség, és persze kondicionalitás is szükséges lenne. Ha erről van szó, és hogyha ez a bizottság nem készített átstruktúráló mechanizmust. Mit értenek az alatt, amikor azt mondják, hogy előre láthatóbban kell fellépni? Mert azt mondják, hogy már most is megvan a az átstruktúrálási lehetőség, és ezért gondolom, hogy hiba lenne, hogyha kötelezővé tennénk, vagy a, az államadóságnak egy részét azt elengednénk, vagy lejjebb csökkentenénk. Ez nem, nem lehetséges, jelenleg nem téma. De az igaz, hogy ez segítene hogyha rendezette folyamatok lennének, amikor szükség van az átstruktúrásra, de hogyan lehet az előreláthatóságot és az önbeteljesítőt összekötni? Nagyon kicsi a mozgástér, a mesdje. A másik kérdés az arra vonatkozik, amit Regling úr mond. Legyen egy lehetőség, hogy új fiskális lehetőségek legyenek. Szerintem ez jó, ez egy nagy lehetőség, mert ha megnövelnénk jelentősen a költségvetést, akkor azt a funkciót, ami szükség lenne, azt jelenlegi költségvetési számokkal a funkciót nem lehet ellátni. Tehát ha csak nem ö, törlünk más politikákat, akkor egyszerűen nem tudjuk megoldani. Én szakadékot látok az elemzés radikalizmusa között, és attól tartok, hogy ez lesz majd, hogy a saját ö, érvelésünk csapdájába esünk. Van-e értelme elképzelni, olyan funkciót a költségvetésben, ami a, tagállam, a részevő tagállamok egyebek részére készítünk jelentést, egyebeket, és ami egy, egy támogatás, egy, de ez nem követeli meg azt, hogy teljes mértékben integrálni kell a jogi keretbe, mert ugye az sem világos, hogy mi fog történni, mert a tagállamok azt mondják, hogy jó, először nézzük a tartalmat, és majd a végén megnézzük, hogy ezt hogyan. Szerintem ez nem egy igazán jó megközelítés, még az allokációt sem csináltuk meg, mert nem tudjuk, hogy a 3,2 megvan-e. És a bizottság itt dolgozik nem hivatalosan, meg egy kormányközi megoldáson, vagy uniós megoldáson. Itt az ideje, hogy ezeket a kérdéseket eldöntsük, és a parlament, a jogi rend és megoldás az alapvetően fontos. Tehát fenntarthatóbbá tenni egy ilyen funkciónak a képítését más ö, költségvetési funkciók mellett, még akkor is, hogyha az a végső szám, akkor is nehéz ezeket összeilleszteni. A határőrizet, a védelem, a mezőgazdaság, a strukturális alapok, a kutatás, plusz még hozzá ez, még ha 1,2-ről beszélünk, akkor is ez számomra itt nincs más megoldás, mint integrált ESM. Tehát Számos kérdés van a, kaptak a hozzászólóink Regling úr. Egy órát kapok, ha jól gondolom? Na jó, hát megpróbálok a lehető leggyorsabban válaszolni a kérdések, ugyanis nagyon sok, nagyon különböző kérdést kaptam. Grezla asszony az erkölcsi kockázatokról tett fel egy kérdést. Amikor az ESMS programokat nézzük, akkor a kondicionalitást kell figyelembe venni, és tulajdonképpen ez azért jött létre, és azért annyira szigorúak ezek a feltételek, sokak szerint túl szigorúak, hogy ezeket a kockázatokat ki tudjuk küszöbölni úgy, hogy egyetlen kormány sem kerül majd veszélybe, ez gyakorlatilag kizárt és a fiskális kapacitások nyilván kiválasztási kritériumokhoz és egyéb kondíciókhoz, feltételekhez kötöttek, de hogyha most ebbe belemennék, akkor nem egy óra lenne a hozzászólásom, hanem két óra. Többen is kérdeztek a fiskális kapacitásról, ez ugye a legfontosabb kérdésünk, itt most Muresán úr kérdésére fogok válaszolni, mi a méret, mi a volumen, mik a források. Tulajdonképpen minden attól függ, hogy hogyan szervezzük meg ennek a működését. A makroökonomiai stabilitás a cél, ennek több eszköze is lehet, az esős nap alap, kiegészítő, munkanélküli segély, például olyan módon, mint az Egyesült Államokban, tehát hogy nem teljes harmonizáció, hanem a specifikus problémákkal bíró államok adhatnak külön munkanélküli segély rendszereket. Amikor megnézem a különböző opciókat, a rövidtávú opciókat, akkor azt látom, hogy rövidtávú ESM-et is létre lehet hozni, nem olyan hitelekre gondolok, amelyeket 20-30 év alatt kell visszafizetni, hanem amelyeket 3-4 vagy 5 év alatt politikailag ezek is megvalósíthatóak. És ami a munkanélküliségi sémákat illeti, Valóban kell erről beszélnünk, és nem annyira bonyolult ez a kérdés, mert az alapvető feltételek már megvannak. Hogyha megnézzük az Európai Unió fiskális, illetve költségvetési kapacitását, akkor ahol én az árgokat, a hiányosságokat látom, az a makroökonomiai stabilizáció, és a sok ellenállás területe, de ez itt ugye nem éves költségvetésről szól. Tulajdonképpen itt van egy pénz, ez egy revolving jellegű alap, vannak olyan alapok, amikor, vannak olyan évek, amikor nincsen szükség egyáltalán pénzre, más években viszont van. Ezek a feltöltődő alapoknál vannak olyan évek, amikor több a igény más években kevesebb. Meg kell gondolnunk, hogy hogyan tudjuk ezt a fajta finanszírozást is éves szinten menedzselni. Bőge úrnak azt hiszem, hogy már válaszoltam. A szimmetrikus sokkok kapcsán több kérdést és megjegyzést is kaptam, ami engem illet, én úgy gondolom, hogy nem kell külön kapacitást létrehozni a szimmetrikus sokkokkal való megküzdés céljára. 2008 és 2015 közötti tapasztalatokat, hogyha megnézzük, akkor szerintem ez így működik. Itt nem egy prociklikus politikáról van szó, többek között Ányász is elmondta, hogy itt prociklikus fiskális politikákról van szó, Szerintem ez nem biztos, hogy így van. A globális pénzügyi válságra való válaszadásképpen éppen, hogy kontraciklikus megoldásokat láttunk, mondjuk a G20-aknál, vagy pedig az ECOFIN-nál, és fél százalékról 6 százalékra emelkedett az eurozónás országok adóssága. Reméljük, hogy ez majd lejjebb megy, de hát ezt nem tudja senki megjósolni. Úgyhogy nagyon óvatosan kell bánnunk azzal, ahogy értelmezzük és interpretáljuk azt, ami történt. az USA-val való összehasonlítás nem egészen helyén való, mert azt mondtuk, hogy 2011-ben már egy válság előtti GDP szintre visszatért az USA, azért azt ne felejtjük el, hogy az USA-ban sokkal nagyobb a népességnövekedés, körülbelül lévi fél százalékes, sokkal nagyobb, mint itt. És a kalkulációk ugye egyfőre jutó GDP adatok, és nem pedig életminőségi adatok, úgyhogy így az összehasonlítás nem éppen helyen való az USA-nak fél százalékkal gyorsabban kell nőnie, hogyha még mindig szeretné tartani az egyfőre jutó GDP adatokat, úgyhogy óvatosságra intenék az ilyen jellegű összehasonlítások kapcsán. A válság is más volt, ugye az USA-ban egy válság volt, az Európai Unióban pedig kettő. 2016, 17, és ebben az évben, illetve a következő évben az eurózónában magasabb lesz az egyfőre jutó GDP növekedés, mint az USA-ban, tehát négy egymást követő év alatt, ami azért nem rossz eredmény. Nézzük Artői úr kérdését. Nagyjából egyetértek önnel, hogyha a nemzeti költségvetésből feladatok átkerülnek az EU-s költségvetésbe, akkor a finanszírozásnak is követnie kell ezt. Egy most nem feltétlenül az adósságra és a hitelekre gondolok, Roberto Gualtieri. Hát igen, vissza kell tekintenünk a két válságra és az az alatti fellépésre. Szerintem a fiskális effektusokat és a dovil effektusokat nagyon nehéz egymásról leválasztani. Ami az államadóság restruktúrálását illeti, szerintem itt nagyon fontos a dovil hatás, vagy dovil szindróma. Éppen ezért fontos, hogy létrejön egy keret, nem feltétlenül egy mechanizmus, hanem egy keret, amiben semmi sem történik automatikusan. Ugyanakkor jó lenne, hogyha mindenki számára tiszta lenne, hogy bizonyos feltételek és körülmények között mi történik. A helyzet nagyon sokat változott, a válság óta, ugye Írországban gyakorlatilag a testbankrendszert, az írköltségvetésnek kellett eltartania, abban a pillanatban ugye a PSI tekintetében nem volt megegyezés, utána bekövetkezett a Dovil hatás, és további fél év telt el, mire a végső döntéseket meghozták. Tehát ezek a pontszerű adhok döntések nem biztos, hogy jól mutatják, hogy egy hasonló helyzetben mi történne egy más tagállamban, hogyha mondjuk egy tagállam a stabilitási mechanizmusból kér hitelt. Nyilván ezt a megfelelő elemzések fogják követni, és hogyha likviditási probléma van, akkor a restrukturáció is problematikus. Számunkra a restrukturáció azért a magántulajdon jogaiba való nagyon komoly beavatkozás. Hogyha a szolvencia fizetőképességi problémáról van szó, akkor is nagyon részletes elemzést kell végezni, hogy a megfelelő záradékokat tudjuk alkalmazni, ezeket meg is erősítették 2011-2012-ben. A holdautoknál és a blokkban történő restrukturációknál szintén ugyanez volt a helyzet. Sikerült minden egyes tárgyalópartnert leültetni az asztal köré, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek tisztességesek minden résztvevő irányába. Itt most az államadóság válság és az államadóság restrukturációra gondolok. Természetesen voltak más mechanizmusok is, amelyekről beszéltünk az IMF-en belül, mondjuk 15 évvel ezelőtt, ezek automatikus megoldások, automatikus utak voltak, de azért ennél egy sokkal előreláthatóbb rendszerről beszélünk ma a fiskális kapacitások kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bérenci Professzor, professzorasszony, köszönöm. Hat pontra szeretnék reagálni. Először is az EU költségvetés és az eurozóna költségvetés. Úgy gondolom, hogy mindkét esetben vannak aggályok, méghozzá az, hogy növekszenek a kockázatok. Egy egyre inkább bizonytalan világban élünk, ezért véleményem szerint erősebb kontingenciára van szükség a költségvetésben. Ez vonatkozik az Európai Unió költségvetésére is. Tehát több mozgástérre van szükség az előre nem látható események kezelésére. És tulajdonképpen ez a lényege egy eurozónás költségvetésnek is. Most nem mennék bele abba a vitába, hogy hogyan viszonyuljon egymáshoz az EU-s költségvetés és az eurozóna költségvetés, hogyha ezt kicsinek szeretnék megtartani, akkor mégiscsak fel kell készülni a nagyobb sokkok kezelésére, és arra, hogy mi történik akkor, hogyha az alapokat nem használják fel. Ezért a közgazdászok inkább egy kvázi automatikus rendszer mellett foglalnak állást, ugyanis hogyha nincsen adóztatás, akkor nincsen reprezentáció sem, ez a kettő egymást vonza, ezzel természetesen tisztában vagyunk, ezt tudni kell az automatikus rendszerek esetében. Na most a méretet nézve, Végeztünk szimulációkat, először kicsi költségvetéssel, nagy sokkok esetén, megnéztük, hogy mi történik. Mondjuk, hogyha 2% pontos növekedésnél nagyobb következik be, és 0,25 százalék GDP plusz jelentkezne a tagállamok szintjén. Ez makroekonomiai szempontból mérhető, mint mondom, szimulációkat, becsléseket is készítettünk, és először kiinduló pontként, ugyanis természetesen valahol el kellett kezdeni a munkát, ez 0,1 százaléka GDP-nek per év, a szimulációkat így végeztük, hogyha 99-ben indult volna el, akkor ez 70 milliárdra rugott volna 2011-re, és 2012-ben pedig 10 milliárd euró. Tehát ezt az alapot nem merítette volna ki a válság. És Egling úrhoz, Regling úrhoz képest ez egy különbség, hogy mi támogatásról beszélünk, és nem pedig hitelekről. Ugyanis a likviditási hitelek más rendszerben működnek. Tehát mi támogatásról beszélünk, amit nem kell visszafizetni. Egyébként nem látjuk ennek a rendszernek a lényegét hogyha máshonnan is lehet hitelt fölvenni, akkor nem tudom, hogy mi szükség van erre a lehetőségre. Ez nem jelenti azt, hogy állandó transferről lenne szó, ugyanis ez csak arra az évre vonatkozik, amikor megugrik a munkanélküliség, és utána megáll ez a lehetőség. És ugye ex ante nem tudhatjuk, hogy mikor ugrik meg hirtelen a munkanélküliség. Tehát nincsen ex ante transfer, csak ex post. A harmadik pontom a következő, az eurozóna és az Európai Unió elkülönítésénél meg kell nézni, hogy a makroökonomiai mérleg szisztemikus szinten csak az eurozónában működik, és hogy egy ország összeomlása általános válságot hozhat maga után, tehát ez önmagába véve egy kockázat az EU-zónának, az eurozónának. Tehát, hogyha válság következik be, akkor ez negatív hatással lesz az eurozónára, és ez azért óriási különbség a kettő között. És nyilván itt a GDP arányokra szeretnék utálni, és arra, hogy az eurozónában így az államadossági szintek nem tarthatóak. Uh, a negyedik pont a kontraciklikus politika. Ugye 2009-ben az európai fiskális politika kontraciklikus volt, szerencsére, de aztán 2009-12-ben, amikor volt egy második probléma, akkor már prociklikus lett és nem volt eszközünk, hogyha ismételten újraindult volna, akkor nem lett volna semmilyen eszközünk, hogy ezt kezelni tudjuk ötödékként egyetértek pervonssal, hogy a legjobb eh, megoldás, hogyha elébe megyünk a dolgoknak. Miért? Mert ha hogyha egy viszontbiztosítás a nagy veszélyekre. Miért? mert ez tökéletes stabilizáció szempontból, mert eh, gyakorlatilag a eh, pénzügyi gondokkal küszködő eh, családoknak adunk egy csekket, amivel fogy, azonnal eljut a fogyasztóhoz, azonnal mert ugye a beruházásnál, befektetésnél mindig van egy probléma, hogy van egy csúszás, egy készenés, tehát kontraciklikusan akar az ember fellépni, de a csúszás miatt prociklikus lesz és így a pénz az egyénekhez jut el, hogyha az egyének látják, hogy ez az úr euróvezetből jön, mint például az Erasmusnál, de az Erasmus kellene, az egyéneknek az élete konkrétan változik pozitív irányba, az mindenképpen egy nagy ö, eredmény lenne. Értem a húzódozást ezzel szemben, de erre mondtam a foglalkoztatási uniót, hogy több él e, pillére lehetne ennek, valamilyen konvergenciát, új kötőkebevonást, mobilitás, e, hordozhatósága a különböző jogoknak, nem csak a nyugdíjjogoknak. E, ezeket majd később mondom. És a Deauville szindróma végezetül. Ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a Deauville szindrómát, el kell kezdülni mindenféle zűrzavart a tőkepiacokon. A probléma az az, hogyha sosem vesszük figyelembe a deficit strukturálását, akkor előbb vagy utóbb problémánk lesz a szerződésekkel. Tehát ezt nem lehet állandó stigmánként kezelni. A jelentésünk alapötlete az az volt, hogy új dolgokat nem vezetünk be, csak legyenek a junior kötvények, amikkel ki lehet váltani azokat az elemeket, amik nem működtek. Tehát ne vonjunk, ne hozzunk be új szabályokat, ne vezessünk be semmit azon túl, ami már most is megvan. Csak teremtsük meg a körülményeket, hogy ami létezik, az kerüljön alkalmazásra ugye akinek nem fenntartható az adóssága, aznak nem lenne lehetőség az ESM-hez fordulni, de mégis volt. Tehát a meglévő szabályokat kellene alkalmazni. Ez csökkenteni, és nem pedig növelni a bankágazatnak, hanem csökkenteni éppen a kockázatot, nem pedig növelni. És hála az egyéb megosztási elemeknek az államadósági kockázat is csökkenne. Ezekkel a változásokkal lehet az államadósági kockázatot és az egyéb kockázatokat is csökkenteni. Elnök, köszönöm szépen, Fabrini úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm minden képviselőnek, hogy három gyors felvetésem lenne. Az első, a kormányzás és a dizájn, ez kapcsolódik a felvetett kérdésekhez. Ez egy olyan dolog, amiről a jogászok jobban el tudják ezt mondani, de fontos az, hogy ezt egy külön költségvetésként kell meghatározni, vagy egy költségvetési sorkon. Szerintem mind a kettő megoldható, én vizsgáltam azt is, hogy külön az egyhangú határozat nevében a tolmácsok kérik, hogy egy kicsit lassabban beszéljen. Jaj, elnézést, elnézést. Tehát azt mondtam, hogy megvizsgáltam annak lehetőségét, hogy egy vezeti költségvetést külön az Európai Uniós költségvetésen kívül hozzunk létre, tekintettel a az egyhangú döntéshozatalról lesz problémás. A másik, hogy egy külön költségvetési sorkon létrehozni, az pedig más problémákat vet fel, kormányzással kapcsolatos problémákat. Azt hiszem, hogy ez elég jó az Európai Parlamentet mindenképpen be kell teljes mértékben vonni a fiskális kapacitással kapcsolatos döntésekbe, de egyébként a, akkor felvetődik az a kérdés, hogy az alkotmányossági kérdés, hogy ennek a, az övez, ennek a háznak olyan országokban is van, ból is vannak képviselők, akik nem tagja az euróvezetnek, tehát ez, ez is probléma lehet. Ez valamennyi országra azt jelenteni, hogy kötelezettsége legyen, hogy el, az eurót átvegye. A másik dolog, az pedig a költségvetés finanszírozásával kapcsoló, kapcsolódik. Ez egy döntő fontosságú kérdés, Bőke úr említette, Maletics is e, kérdést tett fel, úgy gondolom, hogy a probléma az az, hogy az európai költségvetés, ahogy most ki van alakítva, ez állami befizetésekből áll össze, és ez kerül újraelosztásra. A múlt héten ugye erről szavazott a ház, hogy ez a ö, szerződés betűjét sérti. Tehát a szerződések szellemét nem, nem csak hogy sérti, de egy ördögi kört is hoz létre, mert az emberek azt mondják, hogy az én választóim fizetnek be, és más országok kapják a pénzt. Ez pedig azt jelenti, hogy a különböző konfliktusok jönnek létre az országok között előbb vagy utóbb. Nyilvánvaló, hogy a nemzeti befizetésekre épül az egész, és a nemzeti parlamentek ellenőrzik ezeket a pénzeket, de legalábbis furcsa lenne, hogyha megemelnénk az unió saját forrásait, áfából, egyebekből, és ugyanakkor meg vissza osztogatnánk az elsem pénzeket. Tehát ugyanaz a probléma lenne, mint ami most is van az államközi transfereknél. Tehát ezt a finanszírozási kérdéssel mindenképpen foglalkozni kell. De hát ugye közvagyonról, közpénzekről van szó, a forrásoknak is létre kell hozni azt a, azok, azt a vagyont, amit maga az Unió hoz létre. És végezetül Brian Hinsnek reagálnék, aki Dublin képviseli a házban. Egyetértek az ő aggodalmaival, hogy ö, ö, szerződésmódosítás lenne szükséges, de ezt senki sem igazán akarja. Szerintem ez el, mindenképpen elkerülhetetlen, mert az Egyesült Királyság, amikor kilép, akkor így is úgy is át kell alakítani a szerződéseket, és most már belépünk ebbe a fázisba, mert a saját forrási döntések és a tanácsi döntés a parlament össze a, a kialakításáról ugyancsak szerződésmódosítást fog igényelni. Tehát mindenképpen benne vagyunk a szerződés folyamatban. Szerintem azt hiszem, hogy ez lenne egy alkalom, különösen, hogy az állásfoglalást már a parlament megfog, megszavazta, úgyhogy mindenképpen a Lisszaboni szerződés lenne a célszerű. Köszönöm. Thank you, Mr. Núñez Ferrer. Köszönöm szépen, Ferrer úr. Köszönöm szépen, röviden fogok szólni. Gressler asszony jogosan mondta, hogy vajon tényleg ugyanazokról a dolgokról hogy beszélünk-e, tényleg, amikor a költségvetés jövőjéről beszélünk, akkor mindenféle témákat bedobunk a vitába, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ilyen befektetési költségvetésnek van mindig kialakítva, és kérdés, hogy a stabilitást mennyire szolgálja. Ugye ott van az ESM, most mindenféle más használható dolog van. Én úgy gondolom, hogy az EMF nagyon rossz név, az IMF-et nem kéne másolnunk, bármi jó lenne, eurozóna alap, stb. De minden esetre valahol máskor keresne a stabil, kellene keresni a stabilizációt. Nem lehet mindent a büdzsébe be ö, beerőltetni, mert már amúgy is eléggé nagy nyomás alatt van. Az EFCOFIN tanács beszélt arról, hogy le kellene, hogy legyen egy vészhelyzeti része a költségvetésnek, de ezt az ötletet aztán elvetették, mert azt mondták, hogy akkor túl nagy lesz majd a költségvetés. De ezért ez a vita nem állt le még ezzel. Igen, a stabilizációt valahogy máshogy, más oldalról kell megteremteni a munkanélküliségi rendszer esetleg a költségvetés része lehetne, de akkor is más kell, hogy legyen a mérete. Na most a méretét illetően a költségvetés mivel korlátozott, ezért arra kellene korlátozódnia, hogy a nemzeti, az olyan nemzeti költségvetéseket támogatja, amelyek küzdenek a célok elérésével, az Európai Uniós célok elérésével. És tudom, hogy mindjárt lejár az időnk, de azért itt leginkább a kap okoz problémát még hogyha még a reformok során semmiféle, semmit nem érintünk, tehát ugyanaz marad a jogi struktúra, ugyanaz marad, ugyanaz marad minden összeg, de megnézzük, hogy milyen sok pénz megy át, akkor csak egy negyed részről van szó, illetve két harmad részről, tehát a 45 milliárdból ö, ö, egyszerűen csak így körkörösen ö, mozognak a pénzek, ö, Brüsszelbe, aztán vissza Brüsszelbe, vagy aztán vissza, és ez hatalmas részét képezi a költségvetésnek. És akkor én azt mondanám, hogy akkor a, a a 30-at azt szabadítsuk fel, és akkor foglalkozzunk azzal a 12-vel, vagy akárhányal, amely, amely valóban mozog tehát, hogy mennyire érdemes megreformálni a költségvetés, hát igazából csak azt, azt kellene eldönteni, hogy mi az, milyen pénzek és mennyi pénz áramoljon keresztül Brüsszelen. Aztán a, azt mondják, hogy nem szükséges teljes mértékben követ, követni a könyve, könyvelési követelményeket az nemzeti költségvetéseknél, Hát nagyon gazdag olyan országok vannak, amelyek azt hiszik, hogy kiválóan vézik ezt a munkát, de a hitelminősítő intézetek a válság után rájöttek, hogy nem csak a stabil kormányzás mutatja meg egy ország stabilitását, hanem az is, hogy a költségvetésük és az elszámolásaik hogy néznek ki. Vannak olyan országok, amelyek ma még jól néznének ki, ha ezt is hozzáveszük, akkor már nem fognak jól kinézni a hitelminősítés szempontjából. Ugye tudjuk, hogy a, mindenki az, azzal vádolja a szakértőket, hogy nem látták előre a görög válságot. Hát igen, mert azt hitték, hogy stabil az ország tehát igazából a közbeszerzések reformjára is szükség lenne, és egyébként nagyon sok mindent megtehetünk a jelentéstétellel, illetve ezen keresztül, hogyha jól működik, de nem kell feltétlenül ennek feltételként lenni. Sokszor nem elég jó tehát a pénzügyi menedzsment az országok, nemzeti országok szintjén, és akkor nem ösztönözzük, ez, ez nem ösztönzi a kontraciklikus döntéseket. És ezek olyan dolgok, amelyek egy régebbi kor maradványai, tehát a reformok azok, amelyek aztán valóban lehetővé teszik azt, hogy a pénzek mozgását megfelelőképpen ellenőrizzük. És így teremtődik meg az a helyzet, ahol az egyik ország tud a másikban bízni, és tudja, hogy nem okoz majd a másik ország válságot. Úgyhogy igen, az országokat támogatni kell, tájékoztatni, oktatni kell, és tudjuk, hogy különösen az Eurostatnál dolgoznak ezen. Azt kell esetleg tehát megnézni, hogy, a, hogy Portugália milyen reformokat vezet be, például az állami költségvetés terén. Aztán van még egy ország, nagy meglepetés, Görögország az, amely rájött, hogy egyszerűen rendet kell teremteni a saját házatáján, és az állami pénzügy, pénzek kezelésének teljes mértékű reformját jelentette be. Meg kell nézni, hogy ezt hogy csinálják, és támogatni kell az Európai Unió részéről. Lehet, hogy nem minden tökéletesen, de ez a két ország tesz, de becsülni kell, mert nagyon jó szándékok és törekvések ezek. Elnök, köszönöm szépen. A bizottságnak is tettek föl kérdéseket, úgyhogy most az ő képviselőjének is megadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy néhány kérdést megválaszoljak. Én azt hiszem, nagyon érdekes volt ez a vita, és köszönöm a Költségvetési, illetve a Gazdaság és Monetáris Bizottságnak, hogy megrendezte. Nem hiszem, hogy bárki kérd, meg azt, hogy fiskális stabilizációs funkcióra van szükség az eurózónán belül. Ez ebben a vitában is nagyon jól kiderült, hogy ez szükséges az Európai Monetáris Unió kiteljesítéséhez. Senki nem kérdőjelezi meg, az a kérdés, hogy hogy tegyük ezt meg. Két kérdést tett fel nekem Gáltyári úr közvetlenül. Az egyik az ESM szerepe, illetve jövőbeni monetáris alap szerepe ebben a stabilizációban, illetve Regling úr is beszélt erről. Mi decemberben azt javasoltuk, hogy a jövőbeni monetáris alap alkosson egy hitel lehetőséget, amely stabilizációs funkciót kapna, és ezt aztán az Európai Uniós költségvetésen keresztül garanciákkal is lehetne támogatni. De ez csak, ennek csak akkor van értelme, szerintünk, hogyha a költségvetési pillér, illetve a jövőbeni EMF stabilizációs pillér teljes mértékben megfelel az, az, e, a, aktivációs feltételeknek és egyéb kritériumoknak, illetve amíg az ESM kormányközi testület marad, ugye az, egy, a, az egyhangúsági szabály miatt, és hogyha a jelenlegi formájában kerül majd megalkotásra, az az eszköz, akkor az még mindig az egyhangúsági követelmény szabály alá fog esni. Aztán a Deauville szindrómáról is szó volt itt az egyik kérdésben, és az államadóságról szóló vitáról is. Ezzel kapcsolatban világosan ki kell jelentenünk, nem támogatunk semmiféle automatikus rendszert. Nem támogatunk semmit, ami el eltérítene az IMF jól bevált gyakorlatától, tehát arról, hogy esetről esetre kell megítélni és elemezni a helyzetet. Nincs szükség egy államadóság ástruktúráló mechanizmusra. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy az ilyen témában folytatott vitákban az is Látszik, hogy a bankuniótól nem nagyon lehet elválasztani ezt a kérdést. Kell egy ilyen vita, de szélesebb kontextusban kellene ezeket a vitákat lefolytatni a bankunióval összefoglalva, illetve a betétbiztosítási rendszerrel összehangolva. Hogyha külön-külön és rossz sorrendben vitatkozunk ezekről a témákról, az csak veszélyes lehet. Elnök, köszönöm szépen. Bőge úr, én, mint jelentéstevője először a szó. Köszönöm röviden. Elnök úr, először is köszönöm szépen a szakértők mai szereplését és a tanácsaikat. Nagyon érdekes elemek voltak külön, amelyeket tudunk majd a jövőbeni tárgyalásokban alkalmazni. És úgy gondolom, hogy az mindenképpen nagyon jó, hogy a többség abba az irányba szeretne elmozdulni, hogy tényleg lépnünk kell, szükség van a fiskális kapacitás megerősítésére, az ESF, az EMF szerepéről is nagyjából egyetértünk. A kormányzó struktúrát még nem nagyon vitattuk meg részletekben menően, ott majd a tagállamokkal harcolnunk kell, az is világos. Másfelől viszont úgy gondolom, hogy a meghallgatások és workshopok utána konvergencia kódex is felmerül, ezt se szabad elfelejtenünk, és fontos az is, hogy legyenek olyan lehetőségeink, olyan bizonyos finanszírozási lehetőségeink, amelyek kiszélésítik a, az alapot, és így valószínűsbé teszik, hogy végül is egyet tudunk majd érteni a tagállamokkal, és nem muszáj csak az egyhangúság elvének megfelelni, és hogy az különböző áthidaló lehetőségeket is ki tudják használni. Tehát nem lehet azt azzal, azzal kezdeni, hogy most a szerződés módosítás ürügyén tíz évet elvesztegetünk. Most lépnünk kell, stabilizálnunk kell az Európai Uniót, mindent megtennünk annak érdekében, hogy proaktívan kezeljük a helyzetet, és megfelelő eszközöket teremtsünk az esetleges válságok elhárítására. Köszönöm szépen. Pervás Berez. Köszönöm szépen. Látom, hogy mindketten a, a, úgy értelmezzük, hogy a szellem a jelentésnek még most is él, és ezzel mehetünk a további, tehetjük a további lépéseket. Az első az államadóság átstruktúrálásáról szól. Azt mindenki úgy tudatában van annak, hogy előadódhat, hogy a egyszerűen fenntarthatatlanná válik egy adósságnak a mértéke és nem lehet egyszerűen csak leírni, hanem és szükség van arra, hogy vagy átstruktúráljuk. De ennek költsége van nem csak arra az ország számára, amelyiket ez érinti, hanem az egész erről vezetnek, mert az az ország, amelyiket egy ilyen átstruktúrálás érinti, az sokkal lassabban fog kilábalni minden válsághelyzetből, és szerintem ezt az elemet is be kell hozni a vitába, mert különben ott lesz a, az adósság átstruktúrálás, de nem fogjuk látni, hogy mit jelent ez gazdasági szempontból, nem csak annak a, az országnak, amelyik az érintett, hanem az egész erről vezetnek. A második dolog szerintem José Leandro javaslata a, a bizottság részéről, ugye nagyon hangsúlyozta, hogy automa, automatikus stabilizációra van szüksége és hogy ennek automatikusnak kell lenni. Ez egyértelműen benne van a parlamenti jelentésben is, és szerintem ez a fő kulcs eleme ennek a funkciónak. Ami pedig a mértékét, a méretét illetélnek, csak emlékeztetni szeretnék a számokra, nem nagyon ismert, közismertek ezek a számadatok, az ESM-nek a mérete, az ESM hitelezési kapacitása 500 millió euró. A rendelkezésre álló kapacitás az 372 milliárd euró, az euró GDP az 900 milliárd euró, ez azt jelenti, hogy az ESM hitelezési kapacitása 5,8%-a az euróövezet GDP-ének. Persze a felhasználásra kerül. De ez mutatja, hogy mekkora összegekről beszélünk a stabilizáció funkció szempontjából, ráadás még megfejelve ezzel a beruházásokat. Tehát ezt miért mondom ki ilyen világosan, ilyen késői órában? Azért, mert ez mutatja, hogy van egy akarat, hogy ebbe az irányba elmozduljunk. Van mozgástér, még a szerződésen belül is. Ezen számadatok mögött, amiket az imént felsoroltam, van egy másik kérdés is, mert ez a kapacitás, ez ö, garanciákra épül, a garanciák pedig a tagállamok kezében vannak most nem látom azt, hogy a tagállamok ezt a garanciát szívesen átadnák az európai költségvetésnek. Lehet, hogy egyszer majd ez bekövetkezik, de jelenleg még nem tartunk itt. Ezért Galtieri elnök és mások is úgy gondolták, hogy örülünk, ha megvan a bizottsági javaslat, és a 352-es cikk alapján módosítjuk a ö, rendszert tehát ez így lehetővé teszi, hogy összeegyeztessük az uniós módszereket az ESM garanciával, ami viszont nem az euró költségvetés része. És végezetül pedig a nem euró vezet országai. Mindenki nagyon udvariasan hangzott, és senki nem nézi, hogy milyen hatása lesz ennek a nak majd. Jelenleg a tagállamok, amelyek nem, uni, nem tagjai az euróvezetnek, a bankunióhoz csatlakozhatnak önkéntesen. El lehet képzelni, hogy a Brexit után komoly ösztönzés lesz, hogy ezt az euróvezetet kiterjesszék az összes országra. Tudom, hogy a politikai feltételek nem minden tagállamban állnak fenn, de ezt is figyelembe kell vennünk, amikor erről tárgyalunk, és nem szabad elfeledni, hogy ez kell, hogy legyen a célunk, hogy összeegyeztessük az erről vezetett és az uniót összességében. Nem minden költségvetési kérdésre vonatkozik ez, de mégiscsak fontos lenne ez a konzisztencia. Köszönöm szépen! Minden hozzászólót előadónak köszöntet szeretnék mondani, nagyon fontos, érdekes hozzájárulást adtak a e, munkacsoport munkájához. Nem kívánok e, zárszót tenni, mert a jelentéskészítő ezt megtette. Egy dolgot mondanék, az intézményi alapnak a hangsúlyozása a, fontos az, hogy a e, konkrétan a parlament hogyan kerül bevonásra ezekbe a tárgyalásokba. Nem felejtjük el, hogy az ESM nemzeti költségvetésekből kerül finanszírozásra, és annak más a logikája, mint az uniós költségvetésnek, tehát nem azt kérjük, hogy ugyanolyan demokratikus felügyelet alá kerüljön, mint a bizottság, vagy a, azt teljes mértékben tudjuk, hogyha integrált lenne, akkor olyan lenne, mint az Európai Beruházási Bank, de itt a parlament egyetértési jogát használja fel a feltételek letárgyalása az, ami a tagállamok esetében elfogadhatatlan, mert ők azok, akik a részvényesek, és ez az az ok, amiért hangsúlyozzuk, hogy nem, mert úgy gondoljuk, hogy alapvetően fontos intézményi szempontból, hogy az uniós jogi keretébe illesszük mindezt bele, és ezt össze kell egyezteni a teljes függetlenséggel és autonómiájával az ESM-nek. És ami pedig más intézményekben van, az, ne, az ugyanaz, mint ami nálunk is van. Tehát önök nem tagállamot képviselnek, hanem ne, tehát ezt ne használjuk fel ö, magyarázatként, mert de ez egyébként a német koalíciós programban is benne van, én értem, tehát ez most már nem csak néhány ö, tagállamnak a problémája. hát nem mulasszuk el ezt a lehetőséget, mert ez rendkívül fontos lenne hosszú távon, és nem csak rövid távon Európa számára, és most van itt ennek az ideje. A többi dolgokkal kapcsolatban folytatjuk majd a tárgyalásokat, széles a konszenzus, a meg nem valósíthatósága a különböző mechanizmusoknak egy más kérdés, a keret megint csak más, de ebbe most nem megyünk bele. Az egyik legextravagánsabb, amit hallottam, a különböző ilyen-olyan kötvények, amik nem itt képezik részét a javaslatnak, de nagyon jó, de nem igazán értem, hogy miért nem ismerik el, hogyha nem gondolkodunk soha a restruktúráláson, akkor majd alkalmanként fogjuk ezt tenni, amikor éppen szükséges. Nem értem ezt a logikát. Ha a bomba ott van, de a restruktúrálás egy lehetőség, a keretet lehet használni, tehát nem látom, hogy miért ne, ha alkalmaznánk ezt, és miért ne lépnénk előrébb ez e tekintetben. Ideértve az ESM kapacitást is. És végezetül a nagy kérdés ez önöknek, a bizottságnak a feladata, hogy mekkora legyen a költségvetés. Az ekkor ne osztja az aggodalmakat, de tudjuk, nagy csata lesz ez. És ez nagyon jól mutatja ez a délutáni vita, és ez a két kérdés mennyire integrált, és hogyan kapcsolódik egymáshoz. Remélhetőleg ez segít majd tisztázni az álláspontunkat és a további vitákat folytatni, és nem elmenni a lehetőség mellett, hogy megtegyük az uniónkat. Köszönöm.